Jó reggelt! Mindenkit üdvözlök a szakbizottság részéről, és a devéből is mindenkit üdvözlök. Itt ül mellettem Linda McKeven asszony, a négyes napi rendi pontot társelnököljük. Ez a hajtőről szóló külön jelentése a szemvevőszéknek. Ezt az ülést az interneten követhetik megkapták a november 5, 6, 17 és 20-ai ülések két könyvét is. Ha nincs ellenvetés az ülés végéig, akkor elfogadottnak minősítem ezeket. Az, az igazság, hogy keressük a raportőrt, aki beszorult a liftbe. Segítünk majd neki, hogy vagy fölfelé, vagy lefelé elmozdulhasson, mert sok választási lehetősége nincs, úgyhogy addig is elkezdenénk a napi rendünket, mert nagyon sok minden szerepel a napi renden. A számvevőszéknek rögtön megadom a szót. Valamint azt, asszony szeretne most valamit mondani. Nem? Nem. Jó, akkor Veszberg úr, számvevőszék, tessék. Thank you, Madam Chair. Köszönöm, elnök asszony. A, rám az a megtiszteltetés, hogy bemutathatom a szemövőszék külön jelentését. A haiti földrengést követő újjáépítés uniós támogatása témájában. Rövid mm, bevezetéssel kezdenem. A 7.0 Richter szerinti 7.0 erősségű földrengés a bestések szerint 230 ezer ember életét követelte, 300 ezer embert sérült meg, és 1,3 millióan maradtak hajlék nélkül, otthon nélkül. Nagyon. A nemzetközi közösség rengeteg szereplője támogatta az újjáépítést, szervezetek, civil szervezetek százai segítettek, 5,23 milliárd eurónyi támogatást nyújtott az Európai Unió az óriási újjáépítési, helyreállítási erőfeszítés nagyon sok életet mentett meg, nagyon sok szenvedést óvta meg a haitiakat. Ugyanakkor az óriási támogatás ellenére a haiti helyzet továbbra is elkeserítő. 2013 végén a szerint 200 tízezren még mindig sátrakban, táborokban éltek. Az Európai Számvevőszék ilyen helyzetben kellett, hogy megvizsgálja azt, hogy milyen következtetéseket vonhatunk le ebből az egészből. Azt vizsgáltuk, hogy az uniós rehabilitációs újjáépítési támogatás végrehajtása a szavaiknak megfelelően történt-e. Három típusú uniós támogatást ellenőriztünk, az ECO, azaz a humanitárius segélytípusú támogatást, a fejlesztés politikai főigazgatósági európai támogatásait, illetve a gyorsrágálású támogatást a külszolgálat biztosította ezt. Alaposan próbáltuk azt értékelni, hogy milyen típusú támogatások voltak az ivóvíz ellátástól elkezdve hosszú távú segítségig például a lakott területek, lakóvezetek újjáépítése, illetve a, a, a válság, további válsághelyzetekre való felőkészítés formáját ötötte ez. A makrogazdasági stabilitást is segítettük a katasztrófát követően, ennek is egy, vizsgáltuk a milyenjét, hajánját. 2013. május és novemberek között hajtottuk végre ezt az auditot, az ellenőrzést. Lássuk, hogy mire jutottunk. Az uniós támogatás alaposan meghatározott igényeket szolgált, megfelelő prioritásokat követett, de nem volt elég rugalmas, nem tudtunk alkalmazkodni a helyzethez. Az Európai Bizottság többet is tehetett volna annak érdekében, hogy a rövid és hosszú távú támogatások közötti időszakot valamilyen eltelt időszakot rövidítsük, csökkentsük. Az uniós támogatás a megfelelő prioritásokat tűzte eh, ki maga elé, például eh, az ivóvíz, eh, a lakóvezetek csatornázása és az oktatás, ezek voltak a legfőbb felépési részek. Az Európai Bizottság felépése koherens volt a fejlesztéspolitikai és segélypolitikai volt, ugyanakkor az Európai Bizottság nehezen tudta a tervét a helyzethez igazítani. Az egyik fő megfigyelésünk az volt, hogy a gyors reagálású támogatások és a hosszú távú helyreállítási segítségnyújtás között bizony eltelt egy bizonyos időszak, a segítő serejtes fejlesztés összekapcsolása LRRD néven ismerjük ezt. E tekintetben a humanitárius és politikai szakértők között eltérő vélemény alakult ki. Hoznánk, hoznék erre egy konkrét példát. Egyes esetekben hónapokig tartott az, hogy az azonnali támogatást kövesse mondjuk a helyreállítás finanszírozása. Exit stratégiára sem készült fel az Európai Bizottság, a hosszú távú fejlesztési programokat enélkül hajtotta végre. Az uniós programok eredményeit vizsgálva arra juthatunk, hogy a legtöbb uniós program késedelmet szenvedett, és egyes programok csak korlátozott eredménnyel jártak. 13 programból 10 hozta a kívánt eredményt, azonban majdnem minden esetben késedelmet szenvedett eh, a végrehajtás, ami ilyen válság utáni időszakban nagyon komoly problémát okozott. Három program nagyon korlátozott eredményt hozott, például a makrogazdasági stabilitási program, amelyre az Európai Bizottság nem figyelt, eh, nem szedett kellő figyelmet, hogy például a közigazgatást is segítsék ez ügyben az Európai Bizottság eh, helyi partnerei többször eh, nem voltak a, igazán a helyzet urai, például nem megfelelő eh, lakhatási körülményeket biztosítottak. Nyelvi nehézségek is fennálltak a donorok közötti együttműködés hiánya is hátráltatta a végrehajtást. Komplex koordinációs mechanizmusok és a nemzeti közigazgatás összeomlása is meghatározó szempont volt. Végezetül, talán a legfontosabb lecke, amit le kell vonunk erről, hogy az Európai Bizottságnak és a kül, külszolgálatnak jobban fel kell készülnie ilyen helyzetekre, az megfelelő em, számú embert megfelelő képzésben kell részesíteni. Úgy éreztük, hogy a legkritikusabb stádiumban az első hetekben, hónapokban nem volt kellő számú felkészült szakember. Ezért a szemvevőszik azt javasolja, hogy javítani kell a válság vagy katasztrófa sújtott övezetek segítségnyújtására való felkészültséget. Az Európai Bizottság és amennyiben ez lehetséges a külszolgálat kockázat kezelési kapacitását kell, hogy javítsa, adott esetben szakembereket áthelyezve az érintett országba. Szorosabbra kell fűzni a segély humanitárius segély és fejlesztéspolitikai együttműködést. Természetesen soha nem szabad szem előtt éveszteni azt sem, hogy uniós pénzekről van szó, melyeket a korrupcióval és a pocsékolással szemben mm, szempontok szerint kell eh, mindenképpen felhasználni. Köszönöm szépen, Veszberg úr. A szakbizottságban már sokat beszéltünk Haitiről. Két évvel ezelőtt volt egy küldöttségi missziónk is Haitira, és elborzasztó körülményeket tapasztaltunk a földrengés után. A tapasztalataink egybeesnek az önökével, és úgy gondolom, hogy épp ezért a deve és a mi felelősségünk is, hogy javítsunk a helyzetén. McEwan asszony, most átadom ennek a szót. Thank, thank you. Köszönöm, elnök asszony. Annyit szeretnék csak mondani, hogy én nagyon hálás vagyok, hogy a Fejlesztési Szakbizottságot is meghívták ide ugyanis a szemüveszék felvetéseit mi nagyon komolyan megfontoljuk. Én olvastam az önök jelentését, és hát elég aggasztó szerintem is. Biztos vagyok benne, hogy egy a bizottság is itt van, majd a bizottság, a DEFCO és a többiek is megkapják a szót, tehát majd válaszolni fognak ezekre a felvetésekre, de szerintem azért aggasztó ez, hogy látszik, hogy itt van két külön misszió, nem volt semmifajta átadás, átvétel, elkülönülnek egymástól, az LKS, a DEVCO, a DEVE, hát ezek nem külön entitásként kellene, hogy megjelenjenek, hanem együtt kellene, hogy a helyszínen legyenek, és egy jól működő csapatként működjenek. Elolvastam tehát a jelentést, a bizottság azt mondja, hogy javították a dolgokat, hát nem tudom, de talán elnök asszony az engedelmével Enrique Guerrero Szalomnak, aki a humanitárus segítségnyújtás előadója, megadnám a szót, mert szaladnia kell, hogy a repülőgépét elérje, és tudom, hogy ő még kérdéseket akart feltenni, mielőtt elmegy. Köszönöm szépen, elnök asszony. Gressle asszony és Mekeven elnök asszonyoknak megköszönöm ezt a lehetőséget, hogy még gyorsan szólhassak. Én vagyok a humanitárius segítségnyújtás előadója, és ezért szeretnék szólni. Szeretném megköszönni a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságnak, hogy meghívtak bennünket ma és hogy együtt vitathatjuk meg ezt a témát. A fejlesztési politikákat mi még mindig, mindig úgy vizsgáljuk, hogy milyen értékek és alapelvek szerint valósul meg, és persze a helyszínen szerzett tapasztalokat felhasználjuk. Mindig elkészülnek a jelentések, és ebben a parlamenti szakbizottságban, és ezek felhívják a figyelmünket a jó gyakorlatokra, illetve a rossz gyakorlatokra, ami kevésbé működik, és így tovább. És így aztán a fejlesztési alapelveket és ezt a tapasztalatot felhasználva jobban tudjuk segíteni azokat az embereket, akiknek segítségre van szüksége. Tehát az EU fellépése hatékonyabbá válik. Nagyon fontos tehát, ennek a jelentésnek a bemutatása. És fontos azt elmondani, hogy itt felmerültek ezek az aggályok, egyébként ezek a Fejlesztési Szakbizottság vitájában is megjelentek. Az első ilyen az volt, hogy a kormányzás, az irányítás mennyire fontos szerepet játszik. aztán, hogy a menedzsment struktúrákat, politikai stabilitást biztosító struktúrákat nagyon fontos helyreállítani olyan országokban, ahol katasztrófák következnek be. Nyilván önök is tudják, hogy a földrengés előtt is nehézségek voltak, tehát Haiti már komoly kormányzási problémákkal küzdött, és ennek a tetejére jött a földrengés és ezért sokkal rosszabb lett a helyzet. Gondolom emlékeznek önök is, hogy a kormányépületek egész egyszerűen összedőltek a földrengésben. Ez aztán azt jelentette, hogy megszűnt gyakorlatilag a kormányzási lehetőség, tehát az, hogy ezt a katasztrófát, illetve a katasztrófa utáni helyreállítást valahogy irányítani lehessen. Gyakorlatilag a test, állami testületek nem tudtak tevékenykedni, ezeket újra kellett felállítani. A legtöbb országgal, amelyel az EU együttműködik, megállapodást kötünk az együttműködésről, és hát általában vannak levont tanulságok. Ugye van egy rögtön adott válasz a humanitárius válsághelyzetre, de utána a tanulságok levonásával tovább lépünk, ahogy az előadó mondta, a rövid távú felelősségünket, tehát hogy az azonnali reakciót egy hosszú távú, folyamatosan fenntartó együttműködésé alakítjuk át, és a rehabilitáció is ide tartozik, tehát össze kell kapcsolni ezt a két dolgot, az azonnal adott választ illetve a hosszabb távú együttműködést. Az előadó elmondta, hogy ez például Haiti nem működött e, túlságosan jól. Talán a bizottság um, kiértékelhetné ezt a helyzetet, elmondhatná nekünk, hogy vajon az azonnali, illetve a középtávú segítségnyújtás közötti kapcsolat miért nem volt annyira erős, miért nem volt megfelelő, lehet, hogy irányítási ügyek voltak itt, kormányzási ügyek, vagy pedig egyéb dolgok. Aztán a koordináció. A jelentés ugye azt hangsúlyozza, hogy a donorok közötti koordináció milyen fontos, de van itt még egy belső probléma is az EU-n belül több különböző finanszírozási eszközünk van a fejlesztési területen, és nem mindig elegendő a rugalmasság, hogy a, ezeknek a széles skáláját koordinált módon föl tudjuk használni. Tehát a, fejlesztési együttműködési eszköz, az alap, és még rengeteg más lehetőség van, amelyeknek segítségével válsághelyzetekre reagálni tudunk, de gyakran problémák merülnek fel. Én ugye tudom, hogy a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság általánosságban véve azért szereti a stabilitást a különböző eszközök között, de talán ez lehetne az egyik olyan terület, kiadási terület, ahol, hogyha ugye katasztrófákkal nézünk szemben, akkor a, szembe, akkor a rugalmasságot talán jobban el lehetne fogadni. Üdvözlendőbb lenne hogy hatékonyan tudjunk reagálni. Ez nyilván az önök szakbizottságának inkább az asztala, mint a miénk, de azért az Európai Bizottság tehetne még egy-két dolgot az átláthatóság javítása érdekében is. Tehát itt a monitoringra gondolok, a, az elszámoltatásra, az elemzésekre, amit a szemvevőszék megkap, és ugye nyilván a parlamentnek megvan a feladata, ebben az egészben, hogy hogyan javítsuk a helyzetet. Köszönöm szépen, és még egyszer szeretném megköszönni a Költségvetés Ellenőrzési Bizottságnak, hogy bevont minket ebbe a kiértékelési eljárásba. Mert ez is azt mutatja, hogy a fejlesztési együttműködési politika nagyon jól működik, és nagyon fontos a költségvetés ellenőrzése. Köszönöm szépen, biztos lehet benne, hogy Mindenképpen úgy szeretnénk a szabályokat kialakítani, hogy gyorsan segítséget nyújthassunk. Egyébként már ilyenek, és a haiti katasztrófa előtt ez nem így volt, de elég sokáig tartott épp ezért, amíg a segélyeket útnak indítottuk. Ez volt helyben a problémánk. Azt látjuk, hogy a fejlesztési segélynek még nagyon nagy része a humanitárius segély. Úgyhogy nagyon <laughs> örülünk annak, hogy közben a raportőrünket kiszabadítottuk a liftből. Kedves Jens, hogyha bemutatnád ezt a munkadokumentumot. Elnökasszony, mit sem tennék szívesebben. Ma reggel különösen örülök annak, hogy végre bemutathatom ezt a munka dokumentumot. El tudják képzelni, hogyha úgy kezdődik a nap, hogy az ember a nem éppen üres liftbe beszorul, akkor hogy érzi magát, úgyhogy nagyon sajnálom, hogy elkéstem. Ähm, ich äh, habe äh, wahrgenommen, dass, dass Sie akkor látom, hogy elkezdték a vitát, ez, ez is így helyes, úgyhogy Veszberg úrnak és a munkatársainak <clears throat> szeretnék köszönetet mondani a nagyon jó, okos jelentésért, amit a haiti erőforrások elosztásáról írtak. Persze tudjuk, hogy már néhány év eltelt a katasztrófák után, és szándékosan használom a többes számot, mert a kolera járványt is figyelembe kell itt vennünk. Amikor ott jártunk, akkor kialakítottuk a saját benyomásunkat, és egészen összeállt a kép a számövőszeg jelentésével és a bizottság intézkedéseivel. Nagyon helyesnek tartom, hogy megint csak köszönetet mondjak a bizottságnak, különösen a külszolgálatnak. Megmondom miért. A számvevőszék és mi is láttuk, hogy helyben nagyon elégedettek voltak az eredményekkel. Nagyon rosszak voltak a körülmények haiti de nagyon sok mindent sikerült az embereknek nyújtanunk. Tehát láttuk, hogy az európai adófizetők pénze annak kereteiben, ami lehetséges, nagyon jó helyre került. Örülök annak, hogy a DEVE fejlesztési szakbizottságból itt vannak a kollégák, nagyon fontos, hogy egyeztessünk. Van egyfajta szemléleti aspektusunk, és azt hiszem, hogy a parlamentben mindig az az alap elképzelés, hogy ah, ha nekünk van egyfajta szemléletünk, akkor biztos van egy ellen irányzat. Ebben az esetben nem hiszem, hogy így lenne. Nem kell, hogy így legyen. Azt hiszem, hogy a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottságnak a szemlélete, ugye nyilván mindig politikai, mint ahogy a Devi is, de a kettő kiegészíti egymást. Veszberg úr, amit mondott, én két dolgot emelnék ki. Inge, már mondta, és Enrique, te is, ha jól hallottam, amit mondtál. Van egy dolog, ami feltűnt nekünk. Hogy lehet az azonnali segítségnyújtást összekapcsolni a hosszú távú fejlesztésekkel. Tehát például ivóvíz ellátás, nyilván ez egy sürgős feladat, és utána ki kell építeni a vezetékhálózatot. Azért, hogy ne szennyezett ivóvizet kaphassanak. Ez könnyűnek tűnik, de évekkel a katasztrófa után is nagyon nehéz a helyzet. Port-au-Prince-ban ezt láttuk. A gyakorlatban nem ilyen egyszerű a két aspektus összekötése. Ez volt az a dolog, amit a civil szervezetek, a bizottság, és általában az EU-s kiküldöttek problémaként megneveztek. Ez az egyetlen pont, ahol kicsit feldühöttem, mert a bizottság azt válaszolta erre, hogy ők aztán mindent megtettek, hogy a gyors segélyeket a hosszú távú fejlesztés segélyekkel összekapcsolják. Hát szerintem a jó <clears throat> szakembert arról lehet megismerni, hogy akkor is cselekszik, hogyha erre nincs kötelezettsége. De ők azt mondták, hogy ez nem az ő kötelezettségük, és mégis megtettek mindent. Szeretném, hogyha az új programozási időszakba ez bekerüljön, hogy ez egy továbbra is fennálló probléma. Ezt rendszer problémaként kell kezelnünk, és hál' Istennek idézőjelben lesz arra lehetőségünk, hogy majd újabb kihívások kapcsán jobb eredményeket érjünk el. A második dolog, ezt szeretném fölvetni, a bizottság helyileg kiküldött csapatának személyzeti összeállítása. Én azt értem, hogy az a feladatuk elsősorban, hogy a saját küldötteinek személyi biztonságát garantálják. Ez rendben van. De mindig utaltak rá, hogy ezért ezen oknál fogva bizonyos feladatokat nem láthatnak el az alkalmazottaik. Mert jogi, költségvetési keretfeltételek ezt korlátozzák. Mindig a constraint szóval operáltak. Ez egy nagyon fontos dolog. Én azt gondolom azért, hogy amikor egy ilyen katasztrófa bekövetkezik, és a bizottság, az ECO, hál' Istennek, magára veszi azt a feladatot, hogy humanitárius segélyt nyújtson és finanszírozon, akkor olyan erőket kell helyben alkalmazni, akik megtehetnek mindent, amit helyben lehetséges. Tehát a főszállásoknak, főhadiszállásoknak erről gondoskodniuk kell. Ha költségvetés és jogi feltételek azt mondják, hogy ezt nem tehetik meg, hát akkor hívjuk meg a bizottságot, akkor erről beszélnünk kell. Mert én azért, legalábbis én személy szerint szeretném tudni, hogy mit kell ahhoz adni nekik, hogy tényleg segítséget nyújtsanak. Én akkor mindent megtennék, hogy a költségvetési akadályokat és a jogi akadályokat elhárítsuk. Ez persze egy olyan vitához vezethez, amihez meg kell hívnunk a, vit- a bizottságot, és meg kell beszélnünk, hogy hogyan küldenek ki segítségnyújtás misszióra embereket. Úgy, hogy minden esetben segítséget nyújthassanak. Nem akarok minden pontot felsorolni, amit ajánlásként a Weisberg jelentésből átvettem. Csak köszönetet mondanék. Nagyon sokan támogatták a munkámat a bizottságtól, a számvevőszéktől. A Haiti Európa nevű koordinációs civil szervezettől, akik Haiti szigetén figyelik meg, hogy az EU milyen tevékenységet végez nagyon hasznosak a, az észrevételeik. És elmondanám, hogy most már úgy tűnik, hogy a számvevőszék és a bizottság között nincs véleménykülönbség, és a bizottság mindig elfogadja a számvevőszék véleményt. Ez jó hír, köszönöm. Elnök. Akkor megadom a szót a kollégáknak, csak kérem, két perc, két percet kapnak hozzászólásonként, mert 10 órakor áttérek a következő napi rendi pontra. Rübich úr, Paul, két percet. van. Köszönöm szépen. Nagyon örülök ennek a jelentésnek, mert alkalmat ad arra, hogy átgondoljuk a struktúrákat. Az azonnali sürgősségi segítségnyújtás Van arra keretfeltétel, hogy a civil szervezetek hogyan vehessenek részt ebben a munkában? Van ennek jogi kerete, ami minden civil szervezetre vonatkozna? És ami minimál normákat is megszabna. Tehát ez azt jelenti, hogy már előre kvalifikáltak ezek a szervezetek, és szükség esetén azonnal léphetnek. A második kérdésem az újraépítés. Mi a helyzet a tenderekkel? Van egy jogi keret arra, hogy ezeket hogy kell kiírni? A tervezés. A tervezés és a kivitelezés, ez két külön fonál tartja, mert hát nyilvánvalóan nagyon fontos az erőforrásokkal való gazdálkodás. Aztán a fejlesztési politika. Van arra elképzelés, hogy az oktatás továbbképzése mi legyen? Van ö, esetleg szakmai képzés is, hogy ö, aztán itt ö, hatékonyan léphessünk fel? Köszönöm. Elnök, más nem kért szót, ha jól látom. Gutkevicséne asszonyt üdvözlöm, és Enzo Caputót is a bizottságtól. Kaputó úr arra kért minket, hogy előadhassa a külső értékelését, úgyhogy Kaputó úr most erre lehetőséget kap. Thank you. Köszönöm szépen. Mivel korlátozott idő a rendelkezésemre, a legfontosabb ajánlásokra koncentrálnék. Összességében a értékelésünkben arra jutottunk, hogy az Európai Unió fellépése a legérintettebb területekre koncentrált az OECD eh, fragility elvei alapján a haiti helyzetet 2090 és 2011-ben is vizsgált az OECD, ezek alapján jártunk el. A támogatásokat két pillére alapoztuk. Egyrészt az állam megerősítése, illetve a struktúra helyreállítása, a másik pedig a szociális ellátórendszer eh, helyreállítása annak érdekében, hogy a legveszélyeztetettebb, társadalmi csoportok ellátását próbáljuk biztosítani. A két pillér közötti eh, együttműködés vagy integráció gyengébb volt, mint ahogy azt vártuk, ez a jövőre nézve nagy kihívást jelent. A költségvetési támogatás volt az első pillér legfontosabb eszköze. Ez bátor és újtó jellegű döntés volt az Unió részéről. A donorok többsége hasonlóképpen járt el ebben az időszakban. Egyébként makrogazdasági stabilitást támogattak, a közvetlen költségvetési támogatás, és a az államháztartás reformjának elkezdését segítette. 2010-ben 600 millió eurót utaltunk át az államkincstárba. A Prevel kormány szemére ezek voltak az egyetlen elérhető források, mert a a Clinton bizottságon keresztül folyosították a donorok többsége a támogatásokat, ami egy párhuzamos struktúra volt, tehát de nagyon fontos volt az állam számára ez a 60 millió euró, hogy a égetőbb témákban felépjen, például a akarítás az utcákon, csak ennek a költségvetési támogatásnak a segítségével volt lehetséges. Másrészt a költségvetési támogatás komoly hívásokba ütközött, amelyeket az új államújjáépítési szerződésben próbáltunk kijavítani. Politikai és szakpolitikai párbeszéd kell, hogy társuljon a költségvetési támogatáshoz, ez nem volt megfelelően jó, mély és erős. A nem pénzügyi jellegű inputok, párbeszéd, operatív feltételek, kapacitás, javítás, mind-mind azt szolgálta, hogy hatékonyabban, átláthatóbban lehessen végrehajtani ezeket a programokat. Stratégiai költségvetési allokációkat állapítottunk meg, az ágazati szakpolitikákat erősítettük, és ágazati koordinációs táblázatokat hoztunk létre. Megfelelő kapacitás nem állt rendelkezésre, ennek javítására konkrét ajánlásokat is tettünk. It must be said. Lássuk most a támogatás második pillérét. Jelentős eredményeket könyvelhetett el az Európai Unió különböző tematikai és ágazati területeken. Ugyanakkor az intézmény fejlesztés és a stratégiai dimenzió nem volt elég erős ahhoz, hogy fenntarthatóak legyenek az eredmények. Gondolok itt elsősorban az LRRD stratégiára, amely már utaltak tanult kollégáim, Nagyon fontosnak tartjuk, hogy egy ilyen LRRD-t, segélyzés, rejtés és fejlesztés összekapcsolásáról szóló keret létrejöjjön. A, az Európai Bizottság delegációján létrehozott Haiti munkacsoport egy közös válságkezelő egység létrehozásához vezetett. Tehát voltak erre tört nő erőfeszítések, de nem elég erősek. Egy uniós stratégia hiányzott az LRRD témájában. Ez hiányzott, erre vonatkozóan konkrét javaslatokat tettünk. Az ECO és az LDF e integrációja már tervezési szinten, majd később végrehajtási szinten is meg kell, hogy valósuljon és annak ellenére, hogy a szakemberek minden tőlük tehetőt megtettek, egyszerűen a két program menetrendje, ütemezése egymástól eltérő volt. Az állami és a nem állami szereplők partnerségére vonatkozó új stratégia is hiányzott. Jobban össze kell kötni az új struktúraépítését és an infrastruktúra létrehozását és annak fenntartását és az ilyen a, a válság utáni helyreállítás a politikai, gazdasági szempontjait jobban kellene látnunk, értenünk, ez ügyben is voltak hiányosságok. Köszönöm szépen. Nem igazán értem, hogy mi a hozzáadott értéke ennek az előadásnak. Talán a bizottság erre válaszolhatna. Most a bizottságot szeretném hallani, tessék. Thank you, Madam Conchair. Both. Köszönöm szépen, társadalmak asszony. Hát úgy kellene kezdenem, hogy beköszönöm a szembevőszék munkáját, mert nagyon értékes ez a munka. Az értékelőknek is, és Geyer előadó úrnak is köszönetet kell, hogy mondjak. Ez egy olyan helyzet, amiben látszik, hogy mennyire összetett és bonyolult minden, és itt működik a próbál az EU tevékenykedni. Azt hiszem, hogy nem tudnék sem találni másik országot, ami ennyire bonyolult helyzettel prezentálna minket, mint Haiti. Meg kell mutatni, hogy a legjobb szakembereink vannak, ez valóban igaz, nagyon elkötelezett dolgozóink vannak a helyszínen, akik keményen dolgoznak, egész a főigazgatóig egyébként elmondhatom ezt, ő egy éve főigazgató nálunk, és az első útja Haitire vezetett, hogy megnézze, hogy Gressle asszony véleménye, illetve a Gressless által feltárt dolgok igazak-e vagy sem, és hogy hogyan működnek a szolgálatok a helyszínen. Nyilván elismerik, hogy mennyire bonyolult ez a helyzet, és azt is, hogy ez nem változott meg, nem lett könnyebb. És itt az első segély, és hát a segítségnyújtásra és gondolok, gondolják el azt, hogy itt a lakosság 77%-a naponta kevesebb, mint két dollárból kell él, hogy megéljen, és nagyon sokan nem tudnak sem írni, sem olvasni. Azt ugye tudjuk, hogy a kormány mennyire gyenge. Gyakorlatilag két fronton dolgozunk a civil szervezetekkel együttműködve és a kormányjal együttműködve próbálunk segíteni. Hát nyilván nem tudjuk, nem fogjuk a kormányt mi felváltani, a kormány helyébe mi állni. Megköszönöm az önök munkáját, mert fontosak ezek az eredmények, fontos, hogy a kormány támogassuk, és hogy elérjük, hogy működjön, és működjön a közigazgatás. Értjük a, a governance-el, a kormányzással kapcsolatos megjegyzéseket, ez nagyon fontos számunkra, de mi az átfogó képet figyeljük, az összes donort támogatjuk. Az OMRS hivatala, ami az állam és adminisztratív reformon dolgozik, szintén fontos, hogy mi támogatjuk a, a kormányt, így gyakorlatilag az államot újra ki kell építeni. A közfinanszírozási menedzsment kereteket meg kell teremteni, mert különben nem tudjuk biztosítani az átláthatóságot, az elszámoltathatóságot. Amikor az USA megjelent haiti akkor az átláthatósággal voltak állandóan elfoglalva, és én feltettem a kérdést, hogy mit jelent ez, milyen statisztikákat akarnak és tulajdonképpen kiderült, hogy semmit nem jelent ez az egész, ők csak egy valamit kiemeltek és kész, de egy átfogó megközelítésre van szükség, tehát új költségvetési megközelítés, az állam kiépítésének a segítése, a politikai párbeszédben való részvétel, és a kormányt támogatni is kell még ezen kívül a korrupció elleni küzdelemben. Sajnáljuk, hogy a parlamenti képviselők nem voltak valamennyien teljes mértékben elégedettek a bizottság válaszával. Hát igen, a válaszok azok nyilván írott válaszok, papíron leírjuk, amit leírunk. Az én tárcámhoz a latin-amerikai és karib térségben ez a legnagyobb delegáció. Egyedül Washingtonban van nagyobb delegáció, mint itt. Tehát mi tényleg komolyan vesszük ezt, és nagyon is kézzelfogható eredményeket akarunk elérni, de mondom még egyszer, mi nem ülhetünk be, vagy állhatunk be a kormány helyébe. Aztán pedig a kapcsolat az ECHO-val, igazuk van, ez egy dinamikus folyamat. Nem voltak ott a dokumentumok, nem volt meg minden, de ez nem jelenti azt, hogy nem működtünk együtt, akkor is együtt dolgoztunk, és ugyanazokkal a civil szervezetekkel működtünk együtt, például, amelyek az első mentőakcióban részt vettek, és az évek során ugye ott maradtak, most például a lakhatást biztosítjuk helyet hogy csak valami fajta átmeneti szállása legyen az embereknek és nyilván idővel sikerül ö, alkalmazkodni a helyi nyelvhez, a környezethez, és így tovább, és így tovább. És nyilván a két szolgálat között, vagy a két főigazgató között, a fejlesztés és az ECO főigazgatóság között a stratégiáról most be lehet indítani a magas szintű megbeszéléseket, de abban igazuk van, hogy amikor ö, első körben segítettünk, akkor ez nem volt meg. Ö, nyilván a, az első lépések értékeléséből született ajánlásokat végrehajtjuk, ugye tanácsadók is dolgoztak ezen, az Európai Parlament ajánlásai születtek meg, ugye elnökasszony is kérte ezt az értékelést, és mi ezt figyelembe vettük. Egyetértünk ezzel, és meg is valósítottuk a lépéseket. Egyetlen egy ajánlással volt egy kis gondunk. Mi úgy gondoltuk, hogy mi jó hiszeműen dolgozunk az EU-s donorokkal, és szerintünk a donor koordináció nem jelent kihívásokat leginkább Franciaország és Spanyolország vesz ebben részt. Franciaországgal gyakorlatilag kézzelfogva, fogva dolgozunk, mindent koordinálunk, a, tehát a helyszíni lépéseket Spanyolországgal is koordináljuk, nincs a donor koordinációval semmi probléma eh, Haitin. Haiti az egyik eh, első országok, az első országok egyike volt, ahol tényleg együtt eh, írtuk alá a dokumentumokat a tagállamokkal, például azt, hogy hogyan fogjuk a stratégiát végrehajtani Haitin. Kejer előadó úrnak megköszönöm a munkát. Én nem számítottam arra, hogy élve megúszom ezt az ülést, de hogy ő ennyire kedves hozzám, és hogy ennyire nyitott, hát elmondom, hogy ezt nagyon-nagyon megbecsülöm. Remélem, hogy lesz arra lehetőség, hogy két ajánlást megvitassunk még. Ennek esetleg nem kívánatos következményei lehetnek, és mi szeretnénk munkacsoporti szinten ezt megvitatni önökkel, hogy hogyan tudnánk ezen változtatni. Köszönöm. Nos, de még nincs vége az ülésnek. Ketten szóltak, szólt Árnó kolléga. Yeah, these, uh, may be issues that come... Ezek olyan kérdések, amelyek a Fejlesztéspolitikai Bizottságban gyakran megjelennek, talán gyakrabban, mint itt a Költségvetési ellenőrzésében. Örösször örülök annak, hogy beszélhetünk itt erről. Visszafele tekintünk arra, hogy évekkel ezelőtt hogyan reagáltunk egy válsághelyzetre. Hogy hatékonyabban költhettük volna el a pénzt. Mindig meg kell találni az egyensúlyt, hiszen a gyors fellépés és a fellépés minőségek egymás kárára működik. A katasztróf esetében a felkészültségről nehéz beszélni, hiszen minden válság vagy minden természeti katasztrófa eltér eltérő jellegű és eltérő igényeket támaszt. nemzeti kormányok az Európai Unió bárki is vizsgálja ezt a kérdést, vagy akár ENSZ szinten vizsgáljuk ezt a kérdést nézhetjük a civil szervezeteket és nemzetközi szervezeteket. Nem tudom, hogy egy nagyon gyors, közepes fellépés nem jobb be, mint egy kiváló minőségű, de lassabb fellépés. Nézzük csak az ebola vírus helyzetét. A kormányzati fellépés fájdalmasan lassú a civil szervezetekkel, vagy a jótékony szervezetekkel összehasonlítva. Az orvosok határok nélkül például roppant gyorsan reagált, és tényleg sokat segíthet. Egy kormány 6-8 hónapig is építhet egy átmeneti kórházat, de hogyha órák alatt felállítanak akár milyen rozogak is helyet, ahol a vírussal fertőzötteket kezelhetik, akkor már sokat tettek. Ugyanez az itt is. Akik nincs ennivalójuk, innivalójuk, nincs hol aludniuk, nem várhatnak arra, hogy mi szépen szabályosan csináljunk mindent. Nem szabad elfelejteni, hogy ilyen esetben a gyors fellépés mindennél fontosabb. Ilyen háttérrel rendelkező, és a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságban talán furcsa, hogy én ezt mondom, de ezt kell mondanom. Ayala Sender következik két percben, még egyszer mondom, két percben. Sí, gracias, presidenta. Sí, yo agradecer, vamos a, al señor Gayer. Köszönöm, elnök asszony. Én is szeretnék köszönetet mondani Jensnek. Nagyon érdekes ötleteket, ajánlásokat hallhattunk tőle. Az Európai Bizottsághoz fordulok most egy kérdéssel. Ha a fő elemeit vizsgáljuk a hajdi programoknak, Nos, valóban roppant összetett, bonyolult helyzetben kellett valamit tennünk Haitin. De azért kell, legyen egy olyan keret, amely általában a, a katasztrófa sújtotta helyzetekre alkalmazható. a földközi tenger térségének képviselővel eh, egyeztetünk tegnap, a szíriai katasztrófáról beszéltünk, és arról, hogy az oktatási helyzet eh, mennyire válságos. talán a legfontosabb területe ez a társadalom újra építésének. Ezért a kérdésem az, hogy mit tehetünk eh, ezzel a területtel, hogy a normalitás helyreálljon, ennek nagyon fontos része az, hogy a gyerekek iskolába járhassanak. Azok a fiatalok, akik az ország jövőjét jelentik. Ez tehát az első kérdésem a számvőszékhez fordulok, mivel nyilvánvaló kérdésről beszélünk, a koordináció problémája a különböző területek közötti koordináció, főleg ilyen bonyolult nehéz helyzetben, amikor semmi nem működik a katasztrófát követően, mit javasolnak annak érdekében, hogy a koordinációra vonatkozó javaslatok megvalósulnak gyakorlatban? Veszbek úrnak adom meg újra a szót, hogy lezárja ezt a részt. Thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kezdjük talán a koordinációra vonatkozó kérdéssel. Az egyik ajánlásunk az, hogy az Európai Uniónak, Európai Uniónak jobb kell, hogy legyen a koordinációja, és hogy egységes álláspontot képviseljen örömmel hallom tehát, hogy a ezt a leg, talán a legproblémásabb kérdést próbálják valahogy kezelni. Nem volt megfelelő tervezés arra vonatkozóan, hogy további embereket hogyan küldjenek a helyszínre. Hiszen volt pénz, sokszor előfordult az a helyzet, hogy volt pénz, de nem voltak emberek, akik a pénzt szét tudták volna osztani, a pénz pénzzel valamit tudtak volna kezdeni. Tehát hogyan lehet emberi erőforrásokkal megerősíteni a helyzetet, erre nem voltunk felkészülve. Kell, hogy legyen bizonyos számú olyan szakemberünk, akit azonnal egy ilyen válság sütötte, vagy katasztrófa sújtotta helyre küldhetünk, hiszen nyilván egy Európai Bizottságon dolgozó maximum egy tucatnyi ember nem tud egy ilyen helyzetben igazán érdemi munkát végezni. Örülök annak, hogy az Európai Bizottsággal hasonló következtetésre jutottunk. Köszönöm szépen, a raportőr kíván szólni? Igen, nagyon szívesen. Nem reagálok mindenre, de egy-két félreértést azért tisztáznék. Igazgató asszony, azt, hogy attól tartott, hogy nem hagyja el élve ezt a termet, nem tudom, hogy mitől tartott. Szerintem mi barátságosak vagyunk a bizottsággal szemben. És a jelentésemben sem utaltam arra, hogy ne lennék elégedett a bizottság munkájával, sőt, pont ellenkezőleg én azt mondtam, hogy kitűnő munkát végeztek, úgyhogy kifejezetten köszönöm. Ami a számvevőszék kritikáját illeti. Ott is csak azt mondták, hogy igen, de az, hogy katasztrofális keretkörülmények között kell dolgozniuk, akkor is ahhoz ragaszkodnánk, hogy a gyors segítségnyújtás a jobb segítségnyújtás. Én csak ezt akartam volna kidomborítani. Nagyon szívesen munkacsoporti szinten még egyeztetek önnel. Van egy working paperünk, <clears throat> és hogyha véletlenül lemaradt egy-két ajánlás, és annak esetleg előre láthatatlan, nem kívánatos hatása van. Ha ettől tart, akkor nem akarom feltétlenül lezárni ezt a dokumentumot. Ez egy nyílt folyamatban levő munka, csomag, úgyhogy vagy fölkarolják teljesen, vagy részben, vagy csak egy részét, még hónapjaink vannak arra, hogy pontosítsuk ezeket a dokumentumokat, és levonjuk a következtetéseket. Úgyhogy szívesen készen állok az együttműködésre. Aztán nem tudom, hogy esetleg félreértettem-e. Én nem mondtam azt, hogy nekünk voltak a jobb embereink. Nagyon jó, hogy a latin-amerikai régióban ilyen aktívak vagyunk. Amit én mondtam, az az, hogy amikor elolvasom a szék kijelentéseire adott reakcióikat, akkor én tovább is ahhoz, hogy szerintem a pénzügyi és a jogi keretek nagyobb játékteret kellene, hogy adjanak. És ez terheli önöket, hogy mi legyen ez. Mert hát bele kell gondolnunk, hogy változtatni akarunk ezeken a háttérfeltételeken? Ha igen, hogyan? Tehát saját szabályaink megakadályoznak minket abban, hogy elvégezzük a munkánkat, tehát ez megengedhetetlen. Jó, hát a költségvetés az úgy néz ki, ahogy. De akkor is meg kell tenni mindent, hogy a költségvetés negatív hatásait helyben ne érezzék meg. Egyébként meg a kormányjal, hát ugye az a helyzet, hogy olyan, amilyen, igazából katasztrofálisnak nevezném, És hát nyilvánvaló, hogy a mikor együtt kell dolgozniuk, muszáj és kell is ezzel a kormányjal, akkor csak lépésenként haladhat, haladhatnak előre. Úgyhogy itt megint csak hangsúlyoznám, amit elmondtam a dokumentumban is, kifejezetten támogatom azt, hogy a bizottság bizonyos helyeken azt mondta, hogy most a költségvetésből itt stop, mert nem látjuk, hogy a, tahi, a haiti kormánynak a szervei mire fordítanak ezeket az eszközöket. Persze, ezek az önök feladata. Afganisztánnal kapcsolatban is ezt mondtam, a költségvetési segély az arra való, hogy előnyöket biztosítson, amit más módszerre nem lehet elérni, de vannak gyengeségei, mert kell hozzá helyben egy adminisztratív szervezet, ami felszívja. Tehát ezeket a problémákat be kell azonosítani, de válaszul valami okos ravas stratégia kell. Vagy azt mondjuk, hogy nem kaptok pénzt és ezt nem támogatom. Tehát akarom a költségvetés segélyt, de úgy, hogy lépésenként lassan a haiti adminisztrációs szervezettel egyeztetve. Úgy, hogy a korrupciót ne támogassuk, úgy használjuk föl. Tehát abszolút ez a politikai szándékom és nézetem, és én úgy gondolom, hogy ez a helyes irány. Paul Rüb is már elhagyta a termet, de ő a tenderekre rákérdezett. Itt is ö, támogatnám a Haiti közbeszerzési hivatal munkáját. Csak megint arról van szó, hogy arról kell gondoskodni, hogy amit elköltünk infrastruktúraépítésre, bármire, fejlesztésre hajtén, bármire, ami szükséges, azt úgy tegyük, hogy legyen egy központ, egy hivatal, aminek a működésére rálátunk, és aminek a gyengeségeit meglátjuk, és a korrupciót, hát valamennyire legalább korlátozni tudjuk. Maradjon kapcsolatban, én szívesen rendelkezésükre állok. A Gressle jelentésig, mert hát azt ezt eldöntött Inge, még van néhány hónapunk, úgyhogy szívesen együttműködök. Köszönöm. Well, on behalf of the Development Nos, a Fejlesztési Szakbizottság nevében szeretnék köszönetet mondani mindenkinek. Köszönöm az Önök Szakbizottságának elnök asszony, hogy meghívtak minket ide. A felvetett kérdések nagyon fontosak. A költségvetés ellenőrzési problémák ezért hívtuk meg mi is a bizottsági főigazgatóságot, hogy a mi szakbizottságunkban beszéljünk erről, mik azok a hiányosságok, amivel foglalkozni kell, amelyeket meg kell oldani itt én Talán az igazgatókat megkérhetjük, hogy tájékoztassanak bennünket folyamatosan az ügyekről, kérdésekről. Ezt mindenki elmondta egyébként, hogy itt ülünk ebben a kellemes meleg teremben, de el nem tudjuk képzelni, hogy milyen lehet az önök kollégáinak ott a helyszínen a nehéz körülmények között dolgozni. És most persze az ebola válság és egyéb más válságok is vannak, és sokszor felmerülnek ugyanazok a kérdések, hogy a rövid távú beavatkozás igen, rögtön oda kell érni, nincs idő aggódni a hosszú távért, hogy mi lesz három év múlva majd a szakbizottsággal, aki értékelni fogja a munkát és hibákat. talál, nem azért vagyunk itt egyébként, hogy másokat kritizáljunk, hanem a segítsünk javítani a helyzeten. Tehát ezt is értem, mindenkinek nagyon köszönöm még egyszer, azt hiszem nagyon fontos a parlamentben mindenkinek ez a sok input, a bizottságot pedig nem kritizálhatjuk azért, hogyha ilyen silokban dolgozik, mert mi is így dolgozunk. Köszönöm szépen, elnök asszony, még egyszer. Köszönöm szépen. Most már szeretnék rátérni a következő napi rendi pontra. És szeretném behívni a biztos asszonyt. We'll keep in touch. We'll talk about and the budget control. auf Tagesordnungspunkt. Akkor bejelentem az ötös napi rendi pontot, és ezt kombináljuk a hatos napi rendi ponton. Ötös pont, az EU általános költségvetése Európai Bizottság, szomszédsági segély. Mimica biztos úr rendelkezésünkre áll. Én vagyok az előadója ennek a jelentésnek. Scholz úr talán később ideér, múlt héten együttműködött velünk, és Labajova asszony is itt van velünk. Szeretnék köszönetet mondani Meló úrnak, Danielson kollégának a bővítési és szomszédsági segélyfelelősség részlektől. Nos, hát asszony, elnézést szeretné előadni a megjegyzését az éves jelentéshez. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! Először is szeretnék köszönetet mondani az önök szakbizottságának, hogy alkalmat adnak arra, hogy a szemvőszék hetes fejezetre vonatkozó jelentéséről beszemeljek. A hetes fejezet. Bővítés, fejlesztéspolitika, humanitárius segélynyújtás területét érinti ez. olyan fellépés az, amely alapvetően nemzetközi keretben valósul meg stabil a költségvetés ezen a területen. 6,2 milliárd eurót tett ki 2013-ban. A 2007-13 közötti időszakban a kötelezettségvállalások nőttek. Ugyanaz igaz, mint ami az Európai Unió költségvetésének egészére, hiszen egyre nő a késedelem a kötelezettségvállalások és a kifizetések között. Három alapvető megjegyzést tennék. Először is szabálytalanságokra derült fény az audit során. Statisztikai megközelítésből dolgoztunk a legvalószínűbb hiba arányjal 2,6%-os hibarányt találtunk. volt ez 2012-ben, tehát ehhez képest csökkenést értünk el, de az egész időszakra vetítve ez a csökkenés nem reális. Arra jutottunk, hogy ezen hibáknak 17%-a számszerűsíthető, ahol konkrét összegekről is tudunk beszélni, honnan származnak ezek az elköltött hibák. Kétharmad ezeknek nem támogatható költségek miatt állt elő, például áfa, a többi pedig 22% azért áll elő, mert 11% azért, mert megfelelő bizonyító iratokat nem tudtak be, 22%-ot pedig azért, mert nem tudták bemutatni a leszállított eszközöket. A hiba arány megállapítása egy alapos módszertanon alapul, amely egyébként az egész éves jelentés során alkalmazásra került. Ugyanakkor egyenes egyes arányok nem szemszerűsíthetőek, majd mindjárt hozok is erre pár példát, amelyet így nem tudunk beépíteni a hiba arányba. Így tehát nem teljesen reális ez a hiba arány, említettem, hogy vannak bizonyos műveletek, amelyek mégsem szerepelnek ezek a, ebben a hibarányban. A költségvetési támogatás esetében például ez gyakorlatilag visszanemtérítendő támogatás, amelyet egy tagállam költség, illetve egy harmadik ország költségvetésének utalnak át. Itt hibarányról nehéz beszélni, ez a hetes fejezetben 13%-ot eh, tesz ki. Ugyanakkor itt is voltak eh, javaslatai megállapításaink, annak ellenére, hogy ez mondom, a konkrét hibarányban nem volt szemszerűsíthető. Az Európai Bizottság által fogadott költségvetés jelentős százalékát szabálytalanságok érintik, több, mint a, ahogy a hibarányból ez kiderülne. A maradvány hibai érték kiszemításánál nem ugyanazt használták, azt a módszertan, mint a szemvűszék. hiszen itt a különböző korrektív intézkedések is beszámításra kerültek, közelednek ezek a módszertanok, de a 2,6 és a 3,3, amit a főigazgatóságnál megállapítottak a belső audit során, ez azért nem annyira egymáshoz közel álló. A számadatok. A jelentésünkből az is kiderül, hogy nagyon komoly eh, problémák vannak a bűvítési főigazgatóság eh, előleg utalási rendszerével. Az előcsatlakozási programban részvő országok eh, esetében 150 millió euró értékben utaltak előlegeket. Ez, ezeket mindenféle bizonyító dokumentumok nélkül utalták át, anélkül, hogy tudták volna, hogy pontosan milyen költségekre fogják ezt fordítani és hogy valóban támogatható költségekre használják-e ezt a pénzt. Érvényesítették ezeket az előlegeket az Európai Bizottságoknál a saját beszéléseik szerint, nem valós számokon alapulva. A mintavételünk 9 műveletet jelentett, erre alapos auditot végeztünk, és arra a következtetésre jutottunk, hogy ugyanaz a rendszerszerű hiba, amiről beszéltünk, ezen műveletek esetében is e, megvolt. Ennél messzebbre is mentünk, és megállapítottuk, hogy ez a módszertan a főigazgatóság e, e, pénzügyi irány mutatásában vagy kézikönyvében eh, szerepel, ami tehát azt jelenti, hogy a főigazgatóság pénzügyi kézikönyveinek a módszertana eh, szembe megy az általános szabályokkal. 150 eh, millió euróról beszélünk, tehát nem apró pénz ez. A főigazgatóságnál ismerték ezt a hibát, és a, az elszámolást mm, megfelelően viszonylagosan módosították. Így tehát a megbízhatósági nyilatkozatot is ki tudtuk adni. Természetesen Természetesen ez a megbízhatósági nyilatkozat csak a következtében került kérdésre, hogy megfelelően változtattak a belső eljárásrenden. Azt is meg tudtuk e, állapítani, hogy e, ez igazából a költségvetés szabályosságát vagy szabálytalanságát végezetül a függazgatóságnál nem e, befolyásolta, így meg tudtuk azt állapítani, hogy Eh, hogyha ezt eh, beleszámítottuk volna a hibarányba, akkor ezt teljesen megváltoztatta volna a helyzetet. Az önök kérdőjében jelzett kérdésekre reagálva, az Európai Bizottság eh, ígéretet arra, hogy az eljárásrendet, belső eljárásrendet módosítja. Ezt a számvevőszéknek be is nyújtották a módosításokat. Ezeket elfogadhatónak tekintjük szakmai szinten folyt egyeztetés, de hát az szemvőszéknek egy műveletet nem szerepe érvényesíteni, majd egy köve, jövőbeni, <clears throat> jövőbeni ellenőrzésnél tudunk hivatalosan véleményt nyilvánítani, annak ellenére, hogy szakmai szinten esetleg rábólinthatunk egy ilyen módosításra. Ez azért fontos nüansz. Az külső föl, fellépés terén a költségvetési támogatásra és a társadalmi koncentrált az audit. A költségvetési támogatás egy állam költségvetésébe utalt, egy államkincstárba utalt közvetlen költségvetési támogatása. Az európai fejlesztés alap esetében ez több mint 20%, a hetes fejezetben 13%, nyilván a szabálytalanság korlátozott mértékű lehet, hiszen közvetlen átutalásról beszélünk a partnerország számára. Az államkincstárba utalt pénzről beszélünk, amelyet nagyjából úgy használnak fel, hogy akarnak, bár azzal el kell számolni. Így tehát nyilván hibákat nem találtunk abban a 20 műveletben, amely a mintavételünkbe esett. Úgy tűnik tehát, hogy az Európai Bizottság szerepe Eh, Európai Bizottságra hárul az, hogy megfelelően használták fel ezeket a pénzeket. Mi csak azt ellenőrizhetjük, hogy az Európai Bizottság ezt az ellenőrzést elvégezte vagy sem. Így tehát jelezhetem önöknek, hogy ebben a keretben a bizottság egy 2013. Eh, novemberében Ukrajnának utalt 15 eh, millió eurós átutalása költségvetési támogatás formájában Az Európai Bizottságnak a feladata az, hogy az Európai Bizottság, el, tehát neki kell ellenőrizni azt, hogy az Ukrajna ezt valóban megfelelően használta fel. Mi csak azt tudjuk ellenőrizni, hogy ellenőrizte, de annak a mienségét, szakmaiságát nem tisztünk ebben az esetben bírálni. Az a donorok úgy donorokkal együtt dolgozik az Európai Bizottság, így tehát a többi donorban esetleg felmerülő kételyek esetében állapítható meg, hogy az unió közvetlen támogatása nem megfelelően kerül felhasználásra. Így tehát saját felépése esetén szabálytalanságot az Európai Bizottság így állapítatja meg. az Európai Bizottság a számvőszék felé megfigyeléseire reagált és megtette a megfelelő lépéseket, ami jól mutatja, hogy az Európai Bizottság érintett főigazgatóságaiban megvan a szándék arra, hogy a javító javaslatainkat, javító szendékú javaslatainkat beépítsék a mindennapi gyakorlatba, ezért köszönöm a biztos úrnak és a főigazgatóságnak, hogy rendelkezésünkre álltak, és megfelelő párbeszéd a számövőszék és a bizottság között mindig nagyon jól folyt. A maradvány hiba arányra vonatkozó módszertan közös finomítását együtt végezhetjük el, hogy közre legyen a két intézmény módszertana, audit módszertana, és ami nagyon fontos mindkettőnk számára, a bizottság érintett főigazgatóságainak a belső ellenőrzési rendszerének a javítását is szívesen segítjük szakmai tanácsainkkal. Einführung. Köszönjük szépen Lamárkasszony ezt a bevezetőt, hogy meg is adom biztos a szót. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt képviselők! Az előző ciklusban fogyasztóvédelmi biztos voltam, és nem költségvetési eszközök voltak a fő eszközeim. A fejlesztési politika esetében ez egy teljesen más helyzet. A pénzügyi támogatás ugyanis elengedhetetlen eleme a fejlesztési együttműködésnek. Persze nem ez az egyetlen ahhoz, hogy a fejlesztési együttműködés hatékony legyen, el kell, hogy érjük, hogy az államok sajátjukének érezzék a programot, és nem csak pénzügyi, hanem egyéb eszközöket is fel kell használnunk. Hát a függetlenül én nagyon érzékeny vagyok a költségvetés kezelési kérdésekre az új tárcában is. És két alapelvet fogok követni. Az egyik az, hogy eh, korrekt módon kezeljük a költségvetést, a másik pedig, hogy hatékonyan használjuk fel. Minden alkalommal, a számvevőszékkel és a parlamenttel is szorosan együtt fogok működni, nem csak a mentesítési eljárás keretein belül, hanem azon bőven túllépve. A számvevőszék jelentéseiből levonjuk a tanulságokat, hogy hatékonyabban tudjuk a segítséget nyújtani az EU-n kívül. Tisztelt képviselők, hagyd térjek rá a 2013-as mentesítésre most. Ez a mentesítési folyamat most utolsó alkalommal még a hagyományos eljárást követi, tehát a fejlesztési biztos számol el az összes külső programmal a költségvetés négyes fejezetében, és az EDF, is, az EDF is ide tartozik. Tehát az általános költségvetés és az EDF is ide tartozik, ahogy mondtam, és ezekről együtt fogok szólni, hogyha megengedik. Megköszönöm Lemárk asszonynak és az Európai Számvevőszéknek is az elkészített jelentéseket, ami a 2013-as külső segítségnyújtásról szólt. A szemvevőszék által becsült szint nagyon fontos számunkra ahhoz, hogy garantálni tudjuk az EU-s források megfelelő felhasználását. A költségvetés nem az egyetlen, de ugyanakkor mindenképpen demonstrálnunk kell azt, hogy a segítséget mi hatékony módon nyújtjuk. Amellett, hogy garantáljuk, hogy a pénzeket megfelelő módon használják fel, azt is garantálnunk kell, hogy valódi kézzelfogható eredményhez vezessen mindez. Tehát a bizottság erősebb teljesítménykultúrát szeretne bevezetni, és javítani az összes politika területen a hatékonyságot. A szemvevőszék összefoglaló következtetéseiről, ugye azt mondták, hogy az ellenőrzési, ellenőrzési szisztemű rendszerünk részben hatékony csak. Azt mondanám, hogy hát persze vannak gyengeségek a végrehajtásban, ez igaz. De ezeket a gyenge pontokat már beazonosítottuk, és többek között a szembevőszék segítségével, hasznos segítségével. És most tartunk ott, hogy ezeket a gyenge pontokat megpróbálják meg, megpróbáljuk megszüntetni. Regionális üléseket szervezünk, tájékoztatókat, továbbképzéseket, és útmutatókat, illetve kézikönyveket adunk ki, amelyekben szerepelnek a leggyakoribb elkerülendő hibák. Most hadd tegyek néhány konkrét megjegyzést mindkét jelentéssel kapcsolatban. A számvevőszék jelentésében a hetes fejezetre reagálnék, illetve az RDF jelentésre is reagálnék. A hetes fejezet. A helyzet javult a tavalyihoz képest. Ugye tavaly hajtottuk végre a szemvevőszék új módszertanát, és most már a hibaarány az 3% alatt van, és a hibák legnagyobb része tulajdonképpen um, ahhoz kapcsolódik, hogy az új módszertant most vezették be és uh, kezdték használni. A második tényező, mely a hiba arányra um, kihat, az uh, konkrét EU delegációkon belüli uh, dolgok, és ezzel kapcsolatban megtettük a lépéseket, tehát konkrét továbbképzés, tájékoztatás történt, és rögtön láthatóak voltak az eredmények. Amikor ellátogattunk az érintett delegációba idén, már lehetett látni, hogy a hiba szint csökkent. A számvevőszék becslése tehát 3-ról 3,4%-ra egy enyhe növekedést mutat, de sokkal alacsonyabb is lett volna ez egyébként, a költségvetési kifizetések esetén, hogyha a számvevőszék elfogadta volna azt az érvelést, ahogy mi értelmezzük a közbeszerzési szabályokat. Ez az oka ennek a két hibaszintnek, amit egyébként mi vitatunk. A költségvetés, illetve az LDF e között a hibarány az mindig változik minden egyes évben, attól függetlenül, hogy a bizottságon belül az ellenőrzési környezet mind a két esetben ugyanaz. Tisztelt képviselők! Ez a um, hiba arány az még mindig a, ugye a 2% uh, súlyosági szint fölött van. Miből, mit lehet ebből levonni? Az első nyilvánvaló következtetés az az, hogy ugyan sikerült javítást elérni, javulást elérni, de tovább kell még dolgoznunk. Vannak azért pozitív elemek is a számvevőszék jelentésében a kritikán kívül a számvevőszék 55 tranzakciót vizsgált meg, költségvetés támogatási tranzakciót, és csak három hibát talált, pedig három évvel ezelőtt ugyanilyen helyzetben majdnem 20 hibára bukkantak. A tanulmány is, a másik tanulmány is hasonló eredményeket mutat, nagyon pozitív ez a végeredmény, amely, még egyszer mondom, ahhoz kapcsolódik, hogy a bizottság a számvevőszék költségvetés támogatással kapcsolatos ajánlásai alapján milyen reformokat vezetett be. Tulajdonképpen elég kevés hiba szerepel tehát, és az évek alatt a javulás az nem csak a bizottság szállásán, hanem a delegációkon belül is megnyilvánul. És gyakran nemzetközi szervezetekre mutat rá a számvevőszék arra, hogy ők hogyan menedzselik ezeket a pénzeket, hogyan történik a jelentéstétel, és hogyan zárják le ezeket a tevékenységeket, amiket EU költségvetésből finanszíroznak. Van olyan eset, amikor a kooperáció hiányzik, nincsenek meg a szükséges dokumentumok, nem adják át ezeket átadáskor átvételkül, és így tovább amikor új megállapodásokat tárgyalunk, akkor mindig figyelünk ezekre, illetve a nemzetközi szervezetekkel erősebb, szorosabb párbeszédet folytatunk, hogy javítsunk ezeken a problémákon. Az utolsó dolog, amit szeretnék kiemelni, a kedvezményezetteket illeti. Nagyon sok esetben a kedvezményezetek maguk nem tartják be azokat a szabályokat, amelyeket a szerződés lefektet. Hogyan lehet ezt a kérdést kezelni? megerősítjük a tájékoztató, illetve az információs tevékenységünket a kedvezményezettek irányában. Azt reméljük, hogy a jövőben ennek a hatásai majd gyorsan megnyilvánulnak. A DEFCO tanulmány, illetve a szemvevőszék jelentése ugyanarra a következtetésre jut. Tehát a kontroll struktúra az stabil, de azért vannak javítani valók egy-két ponton. A cselekvési tervben a DEFCO főigazgatójának a fenntartásával kapcsolatos ajánlásoknak a végrehajtása már nagyon jól halad, és a hibaráta csökkentésével kapcsolatos feladatok is zajlanak. A szerződések és mindenféle audit kérdése kapcsolatban a delegációkban felhívjuk a figyelmet, a pénzügyi adatok minőségét javítjuk. Tisztelt képviselők, ha térjek gyorsan vissza arra, hogy mennyire hatékonyak a rendszereink. Georgieva alelnök asszony már elmondta, hogy a bizottság elkötelezte magát, amellett, hogy folyamatosan javítja a struktúrát, tehát hogy jobb teljesítménymenedzsment és jobb jelentéstétel bonyolódjék, attól függetlenül, hogy ugye ezek a dolgok aztán évekkel később kerülnek értékelésre. Tehát a programoknak az eredményét, a gyümölcsét is csak most látjuk, pedig a szerződéseket 2004 és 2012 között kötötték meg, és több mint 70 millió embert érintenek. Az ivóvíz hozzáférést javítjuk, az alap higiéniai ellátást, segítségnyújtást, 31 millió embernek az élelmiszerellátás biztonságát teremtjük meg, a szociális transfereket, és így tovább. Azt hiszem, elég sokáig tudnám sorolni, de szerte a világban a felmutatható eredményeket a fejlesztési együttműködésnek köszönhetően. És az eredményorientált keretek segítenek bennünket abban, hogy mérhető mutatókat határozzunk meg, és így tudjuk majd mérni az eredményeket, és hogy fenntarthatóak legyenek ezek az eredmények. Természetesen ezek a fejlesztési céloknak kell, hogy megfeleljenek, a fejlesztési célokat pedig jövőre fogják, az újakat jövőre fogják elfogadni az ENSZ keretein belül. Most várom nagy érdeklődéssel a részletes vitát, de arról biztosíthatom önök, önöket, hogy a külső segítségnyújtás finanszírozása 2013-ban megfelelő módon történt, a tevékenységek szabályszerűsége és jogszerűsége szempontjából is, és az is nagyon megfelelő volt, hogy az EU hogyan járult hozzá a szegénység csökkentéséhez. Köszönöm. Köszönöm szépen, biztos úr. Egy kicsit szétválasztom a napi rendi pontokat. A bizottság mentesítése következik. Szeretnék néhány kérdést feltenni. módszertani kérdéseim lennének a számvevőszékhez. Nagyon gyakran felmerül a kérdés, hogy a nemzetközi szervezeteknek nyújtott segélyeinket miért nem számolják ki előre? Mielőtt még a hibaráta megjelenne. A 13% az azt jelenti, hogy a gyakorlati életben, ami ö, hibát elkövetünk, az gyakorlatilag így meghamisítjuk papíron. Ezen kívül. Mi az oka a hibáknak? A hiányzó dokumentumoknál. A DEFCO főigazgatóság azt mondja, hogy ez volt a hibáknak az 51%-a, önök meg azt mondják, hogy a hibák 11%-át okozta ez hogy lehet az, hogy két auditáló szervezet ilyen különböző eredményeket ad? Aztán Törökország. Amit ott láttam, az nagyon sok és nehéz kérdést vet fel. A számvevőszéket, illetve miért nem kvantifikálták a hibarátát. Általában véve ez azt jelenti, hogy nincsenek meg a dokumentumok, és ha ez így van, akkor 100 lehet, hogy hibarátájuk van. Miért nem számolták ki? És miért nem kvantifikálták ezt az összeget? Nekem nagyon fontos lenne, hogy most ezt megtegyük. Amit a kifizetésekről tudunk, ha ezek az összegek nőnek, akkor ez nagyon fontos lesz. Ezen kívül. Mi a hiba oka? A főigazgatóság könyve a hibarátát megengedi. Én viszont nem szeretném azt, hogyha a külszolgálat, a delegációvezetők és a helyben kifizetésre kerül összegek, amit a nagykövet végez el, hogy nehogy a folyamat hiányosságai eredményezzék ezeket a hibákat. Tehát még és csak a bővítési főigazgatóságoknak főigazgatóságnak. Mi volt az instrukciója? Ők hibáztak valahol? Helyben a kifizetéseknél volt hiba? Hol volt a hiba? Aztán mik ezek a közlemények azt illetően, hogy hibát követtek el, és aztán korrigálták ezeket. Mi, mi ez a szintézis jelentés? Nem értem, ez, ez egy korrekció? Vagy marad minden úgy, ahogy volt? Én ezt nagyon fontosnak találom, hogy ezt tisztázzuk. Köszönöm. Thank you very much, Madam Chair. Köszönöm szépen. A maradvány hiba réta a DEFCO és a számvevőszék között, hogy miért ér el ennek az aránya. A tanulmány több éves megközelítést alkalmaz. Egy adott időszakban kötött szerződéseket illetően. A számvevőszék azonban a pénzügyi év kifizetéseit veszi figyelembe. Tehát a módszertan, a mintavétel módszertan az eltér. Ami a hibarátáról szóló tanulmányt illeti, a dgf e nak egy hibarátát számol ki, a számvevőszék pedig külön a bővítésre, külön a főigazgatóságokra, a DJ Eco-ra és a fejlesztésre. Úgyhogy szerintem módszertan szempontból ez az eltérés, hogy a két intézmény hogyan számolja ki, a hibarátát, tehát a bizottság és a számlővőszék. Persze nagyon szeretném, ha erről még vita folyna a számvevőszékkel, hogy a hiba ráta mögött rejlő módszertant azt kicsit összehangoljuk a bizottság részéről a számvevőszék módszertanával. Aztán az előcsatlakozási segélyeket illetően. Különösen Törökország esetében fölmerült ez a kérdés. Módszertani szempontból Ez nem bizonyítéka annak, hogy az előcsatlakozási segélyeket nem megfelelően osztanánk el. Ez inkább egy technikai, számviteli kérdés, ami azon alapszik, hogy egy központosított modell alapján kezeljük ezeket a segélyeket, illetve kezelik a pénzügyi szervezetek a tagjelölt országokban. Tehát a hibaráta, amit a számvevőszék talált, az igazából egy számviteli módszert minősít, sem a számvevőszék nem mondta, hogy ez a 150 milliós eurót rosszul költöttük volna, sem más. Ez egy technikai hiba, és nem kérdőjelezheti meg az előcsatlakozási alapok legalitását vagy szabályosságát. A becsült összegeket illetően Visszaforgattuk az örszegeket a számvevőszék kimutatásaiban, mielőtt a valós értékekkel számoltunk volna. De a clearing során belső számviteli hibák történtek, Így aztán a számadatok eltértek a bevallott számadatoktól a számvevőszék is felismeri, hogy meg kell változtatni a clearinges eljárásokat. DG Enlargement egy új clearingezési módszert fog alkalmazni, a számvevőszék megállapítása és ajánlásai alapján. Az előcsatlakozási segélyeket, illetően ezeknek feltétele hogy mielőtt bármilyen finanszírozást kifizetnénk, megbizonyosodjunk a feltételek teljesítéséről. De csak a program lezárásakor lehetséges a valós költségek kielemzése. Úgyhogy figyelembe véve hogy mit láttunk, mit tapasztaltunk a bizottság részéről, egyetértünk azzal, amit a számvevőszék megállapított, hogy az előcsatlakozási alapoknak a számviteli módszerei nem kerültek bele a hibarátába. Köszönöm a számvevőszék. Köszönöm szépen. Elnök asszony több kérdést is feltett. A költségvetési támogatást, illetve a nemzetközi szervezeteknek nyújtott támogatást ki kell venni abból a mintavételből, amely alapján a hibarányt számítjuk. Most erre a kérdésre nincs igazán válaszom. Ez egy módszertani változás jelentene a számvőszék számára. Az egész rendszerünk működését kellene, a műveletek kiválasztásának rendszerét kellene megváltoztatni, ezért erre most nem tudok választ adni önnek. A költségvetési támogatások terén azonban vannak eszközeink, ha korlátozottak is. Mi egy külön jelentésben is vizsgálhatjuk egyébként azt, hogy az Európai Bizottság ellenőrizte a költségvetési támogatások felhasználását, illetve hogy milyen kritériumok támasztott, és ezek teljesülését vizsgálta Az a... De az valóban igaz, hogy csak nagyon nehezen tudnánk ezt számszerűsíteni, mert olyan területről van szó, ahol a szabálytalanságok nagyon nehezen számszerűsíthetőek. Miért nem döntött úgy a számövőszék, hogy Törökországgal kapcsolatos hibarányt számszerűsíti? Nem akartunk egy országot itt most kipicizni, mert <clears throat> nem Törökország részéről volt a, a, a furcsaság, hanem az Európai Bizottság elszámolási rendszerében találtuk a hibát. A biztos úr reakcióiról is eh, regelnék. Az Európai Bizottság által eh, végzett, elvégzett eh, korrekciók magát a hibát nem szüntetik meg, ugyanakkor az elszámolás, az adott éves elszámolás még csak egy átmeneti vagy előzetes, így tehát magát az elszámolást kiigazítja, maga a hiba nem tűnik el. A pénzügyi auditunk logikája az, hogy az olyan szabálytalanságokat keressük, amely a végső elszámolást befolyásolhatja, <clears throat> és ami a, a, a, az éves beszámoló, pénzügyi beszámoló hitelességét megkérdőjelezi. De hát ehhez egy végleges pénzügyi elszámolásnak kell lennie. Egy korábban elhagyzott, elvégzett korrekció, mondom, a hibát nem változtatja meg, de a pénzügyi beszámoló hitelességét helyre rakja. Éppen ezért az előlegek rendszerének működésére vonatkozó nem megfelelő szabályrend nem csak egy delegációt vagy egy előcsatlakozási országot érintett, hanem egy rendszerszerű hiba volt, amelynek kijavítására az Európai Bizottság ígéretet is tett. Éppen ezért helyén kellett kezelnünk ezt a hibát a sajátságos természete miatt. Ahogy a biztos úr is az imént említette, ez nem feltétlenül szabálytalanság. A műveletek indokoltak voltak, az, előzet, az előlegek átutalása is indokolt lehet, attól, hogy maga a előlegek érvényesítésének rendszere nem a megfelelő szabályok szerint folyt. Ez tehát nem feltétlenül jelent szabálytalanságot, ugyanakkor komoly kockázatot jelentett az Európai Bizottság rendszerében. A közbeszerzések vagy a nem támogatható költségek esetében találtunk konkrét szabálytalanságokat. Itt viszont nem a szabály követésével volt a gond, hanem magával a szabályjal, ha látják is a különbséget. Tehát törölték, megváltoztatták, korrigálták ezt a belső szabályrendszert, amely egyébként a pénzügyi rendeletnek egyáltalán nem felelt meg, ahogy arra rámutattunk. Éppen ezért leírtuk ezt a problémát, jeleztük az Európai Bizottság felé ezt a problémát, ezt a kockázatot. A, természetesen még egyszer mondom, hogy maga a hiba vagy a kockázat nem tűnik el attól, hogy magát a pénzügyi elszámolást, amikor ez végre során magam benyújtásra került, megfelelő korrekciónak vetett alá az Európai Bizottság. Számunkra igazán nem az volt az elsődleges, hogy a KKN csomót keresünk, vagy mindenképpen hibás tranzakciókat keresünk. Nem, hanem az, hogy amikor egy, egy hibás szabályrendszerre vagy belső járásrendre bukkanunk, akkor ezt a hiányosságot jelezzük, és nem akartuk, hogy emiatt, hogyha ezt úgy számoljuk, akkor látványosan megnőjön a hiba arány, ami nem feltétlenül tükrözte volna a valóságot. Köszönöm szépen, én csak arról szerettem volna megbizonyosodni, hogy mindenkit egyformán kezelnek, Eh, hogy a regionális alappal vagy a, a, a mezőgazdasággal kapcsolatos szabályrendet ugyanazt eh, azokat a szabályokat alkalmazzák a külső felépés esetében is. Köszönöm, elnök asszony. A hibarány kiszámításának módszertana az egész költségvetés esetében pontosan ugyanaz, egy statisztikai megközelítésen alapszik, ami roppant szigorú szabályok szerint működik, megfelelő szoftverrel választjuk ki azokat a munkavételeket, azt, azt a mintát, amelyekre vonatkozóan egy átfogó átvilágítást is végzünk. Tehát a megbízhatósági nyilatkozat rendszere, amely talán csak az Európai Unióban létezik, ez nem csak a pénzügyi beszámoló szavahihetőségét, hanem a mögötte álló tranzakciók valódiságát is garantálja. A beszámolók megbízhatóságát és az ellenőrzési rendszer egészét vizsgálják át a nagy audit során, de ilyen mélységben ellenőrizni konkrét tranzakciókat, műveleteket, mint ahogy azt mi teszünk, szerintem ez máshol egyáltalán nem működik. Ezeket a mint, megfelelő mintavétel alapján kiválasztott műveleteket, az auditorok részletekben átrágják, átvizsgálják, elemzik, és amennyiben szabálytalanságát találnak, akkor azt természetesen beszámítjuk, de ahogy említettem, vannak számszerűsíthető és nem számszerűsíthető típusú szabálytalanságok, a kettőt megfelelően kell kezelni, ezt tettük Törökország esetében is. Biztos úr, a korrekció megszületett, ez nagyon helyes 2014-ben, de a főigazgatóságnak a magyarázata, az a megbízhatósági nyilatkozat, az 2013-ra szól. Most mindenki ezt az információt kapta meg, önök is, mi is. Hát akkor nem tudjuk figyelembe venni a korrekciót, ennek nincsen semmiféle következménye a főigazgatóságra nézve, vagy a bizottságra nézve? Mit, mit tud erről mondani? Köszönöm szépen, állok asszony. Szeretném tájékoztatni a szakbizottságot, hogy a bővítési főigazgatóság már kikorrigálta az eljárásokat, számviteli eljárásokat az előcsatlakozási projektekre nézve. De ami A jelentésben említett kérdéseket illeti, inkább átadnám a szót a főigazgatónak, hogy magyarázattal szolgálja. Lenne két kiegészítő megjegyzésem, mert ez része volt az előző vitának. Nevezetesen az Európai Unió hogyan finanszírozza a fejlesztési nemzetközi programokat. Az EU alapok igazgatására, kezelésére vonatkozó új egyezmény január 1-én lép életbe az jövő évben. Az új pénzügyi szabályzatot illetően eh, valószínűleg javulni fog a részvételi minőségünk a nemzetközi szervezetekben. a közös fejlesztési projektekben, ami a költségvetési támogatást illeti. Ez egy új megközelítés az új fejlesztési napirend keretében. Ez része a nemzetközi kötelezettségeinknek, hogy javítsuk a fejlesztési együttműködés minőségét. On, uh, uh assisting to build the country's systems and, and hogy segítsünk a segélyezett országoknak azt a képességét, hogy közszolgáltatásokat nyújtsanak. A költségvetési támogatás továbbra is része lesz a fejlesztési együttműködési programjainknak. Háromfajta feltételt szabtunk a partnerországoknak ezzel kapcsolatban, ami lehetővé teszi, hogy a partnerországokkal jobban tartsuk a kapcsolatot. Itt államépítésről van szó, sérülékeny rendszerű országokban és nagyon sok országban támogatjuk így a folyamatokat. Minden egyes költségvetési szerződésben politikai dialógus szabtunk feltételül, technikai segítségnyújtást adunk, hogy a költségvetésüket és az államháztartásukat javíthassák. A DigiDevco és a bizottság, amikor úgy döntött, hogy néhány költségvetési támogatást Ugandában, Malaviban és Gánában ezek a döntések azért születtek, mert ma makroökonomiai pénzügyi kondíciók nem teljesültek az érintett országokban. Köszönöm szépen. Ez mindig a TEFCO és a bővítés között tőle egy kicsit. Danielson főigazgató, esetleg elmagyarázni, hogy mit írt alá? Át is adom a szót önnek. Sure, and, uh, and thank you. Uh, Köszönöm szépen. Örülök, hogy ezt a fontos hitelt majd itt le tudjuk folytatni. A felmerült uh, kérdések kapcsolatban. Merkel asszony, eh, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon fontos mindig, eh, amit eh, szemvőszik mond nekünk. A 150 millióval kapcsolatban az IPA programot teljes egészében kell igazából nézni. A folyamat végén ellenőrizzük a pénzek elköltését, akkor vizsgáljuk, hogy a célokat elértéke, a rendszerünk olyan, hogy előfinanszírozást tesz lehetővé. 2010-ben a számvevőszék ezzel kapcsolatban tett megjegyzéseket, amelyeket mi nagyon komosan e, komolyan veszünk. Éppen ezért most is, amikor a számvevőszék jelezte ezt a problematikát, akkor egyből úgy döntöttünk, hogy e, változtatunk a rendszeren, és egy újat e, állítunk fel, amelyet mostantól az előfinanszírozás esetében mindig használni fogunk. Egyébként ez már a jövő évtől működni fog. Ez három országot érint, Törökországot, Macedóniát és Horvátországot. Amíg bevezetésre kerül ez a rendszer, úgy döntöttem, hogy a csak az szerződésekre vonatkozóan fogunk előfinanszírozást alkalmazni, amikor is pontosan tudjuk, hogy e, mivel e, van e, dolgunk. Biztos vagyok benne, hogy így megbizonyosodhatunk a pénzek megfelelő elkötéséről. Felmerült a kérdés, hogy miért írtam ezt alá. Azért, mert meggyőződésem volt, most is az, hogy ez így volt helyes, mert itt nem lényeges hibáról beszélünk, hogy a számvevőszék terminológiáját használjam. Ugyanakkor itt valóban egy számviteli problémával állunk szemben, amely ügyében valamit mindenképpen tenni kellett, amit ezt meg is tettük. Azért lenne még néhány kérdésem a biztoshoz, és Liberecki úrnak utána megadom a szót. A defkorra visszatérnék. Tudja, hogy létezik egy szervezet, az IMG nevű szervezet, amivel évek óta foglalkozunk. Attól tartok, hogy ebbe bele kell kérdeznem. Az IMG egy nemzetközi szervezet, elméletileg. De tenderek nélkül kap EU-s pénzeket. Másrészt viszont nagyon sok minden feltételnek nem felel meg, amitől nemzetközi lehetne. Például nincs egy igazgató tanácsa. Most akkor az érintettek, a részvényesek, a résztvevők, akkor milyen formátumban találkoznak? Ez egy magáncég, amely nemzetközi szervezetként lép fel, és a bizottság is úgy kezeli, mintha az lenne, de ugyanakkor ez valójában egy magáncég. Kaptunk kis információt, de legutóbb 2002-ből és 2003-ból az üléseiről ennek a szervezetnek, és azóta bizalmasként kezelik az üléseiket. Szerintem ez egy nem jó ötlet. Úgyhogy szeretném tudni, miféle szervezet ez. Mikor ülésezett ez a szervezet? És hogyha a bizottság nem képviselteti magát az igazgató tanácsukban, az üléseiken, akkor miért? Azért kicsit elgondolkoztató ez, nem? És nem egészen értem, hogy fizet egyetlen áfát ez a szervezet. Nagyon-nagyon sok kérdésem van ezzel kapcsolatban. Azt is kértük, hogy megkapjuk az igazgató tanács üléseinek jegyzőkönyvét. Ezt elutasították. Biztos úr, van egy szervezet, ami elméletileg nemzetközi szervezet, nagyon sok pénzt kap önöktől. Nem kellene tudniuk, hogy hogy működnek? Aztán van még egy kérdésem. Írásban is szeretnék erre választ. Ennek az IMG-nek korábbi alkalmazottai közül hányan dolgoznak most az EU-nak? Mert láttunk itt családi kapcsolatokat, azt láttuk, hogy az IMG alkalmazottainak családtagjai tenderesnek nem egészen. Hát, hagyd kérdezzek az én már erre rá. És nagyon sajnálom, hogy megint ezzel a kérdéssel terhelem, de talán tudja a választ. Yes, thank you, thank you very much. Uh, the uh, issue... Köszönöm. Az a kérdés, hogy a bizottság szolgálatai a fejlesztési programok a nemzetközi menedzsment csoporttal, az ING-vel hogyan működnek együtt. Ez már volt eszmecsere tárgya, és azt hiszem, hogy elég részletes válaszokat adtunk az életbeli kérdésekre, amiket megkaptunk ebben a témában. És a válaszok, ha fogalmazhatok így, tulajdonképpen az adatvédelmi szempontok határáig elmentek, illetve a bizalmas dokumentumok védelmének a határáig, tehát a lehető legmesszebb elmentünk, ameddig lehetett. És elég látható rendelkezésre állás volt egyébként, tehát én is mondtam, hogy még ezeken a korlátokon is túl tudunk lépni, nyilván bizalmas leveleken keresztül, bizalmas módon. Ezt a lehetőséget tehát mi a szakbizottságnak biztosítottuk bizonyos feltételek mellett. De hát amikor a státuszról beszélünk, ugye a Europaid főigazgatója nem ö, juttatta ezt a státuszt az IMG-nek. 2004-ben ezt levélben ö, írta le a szervezet kérésére, hogy ez a szervezet megfelel a nemzetközi szervezetek definíciójának, ami ugye a saját, tehát a saját pénzügyi végrehajtási szabályainkban szerepel ez a definíciót. És 2000 2008-ban a főigazgató azt a megállapítást tette, hogy a bizottságnak nincsen semmi olyan információja, ami ennek a nyilatkozatnak a felülvizsgálatát alátámasztaná, és megerősítették tehát, hogy ez a szervezet továbbra is megfelel a nemzetközi szervezetekről szóló definíciónak. és a további delegált szerződéseket illetően azt mondom, hogy ezeket felfüggesztettük 2014. februárjával. Az az aláírások dátuma, illetve az, hogy mikor vettek részt a bizottsági uh, tisztviselők az üléseken. Ez az információ, ez bizalmas módon megvan. Hogyha ezen kívül további információt szeretnének kapni, akkor talán a főigazgatónak adnám át a szót, hogy válaszoljon a kérések, kérdésekre. Köszönöm szépen. Ez, ez commissioner just said. Tehát, ahogy a biztos úr most elmondta, a delegált menedzsment keretén belül nem kötünk új szerződéseket 2014. februárja óta. És egy új vizsgálat indult, ez leginkább az önök által felvetett kérdéseket vizsgálja. Tehát van itt egy olyan kérdés, tehát lehetséges összeférhetetlenség, itt helyi, a helyi ö, személyzetről van szó, akik a delegációban dolgoznak, és ezt ö, vizsgáljuk most. De ez az egyetlen ö, helyzet, tehát ez a két személy, ö, amiről mi ö, tudunk. Én nagyon remélem, hogy a bizottságban az illetékes hatóságok lezárják ezeket a vizsgálatokat és a következtetéseiket megfogalmazzák. Mondom még egyszer, itt személyzetről van szó, és olyan személyekről, akik nagyon alacsony felelősségi szinttel bírnak. Tehát nincs döntési hatáskörük, illetve nem volt döntési hatáskörük a szerződésekkel kapcsolatban. De mondom, még egyszer zajlik a vizsgálat, és hogyha ezzel kapcsolatban van még olyan információ, ami számunkra nem elérhető, később megkapjuk, azt oda tudjuk adni, illetve később kiderülnek még információk, ezeket oda tudjuk adni, de a bizalmassági eljárás keretében. Köszönöm szépen, mondja az elnök azt, hogy ez nekünk nagyon fontos, örömmel várjuk ezeket a dokumentumokat. Ribaracki úr. Köszönöm szépen, elnök úr, asszony. Hát ne felejtsük el, hogy 2013-ban a mente, 2013-as mentesítésre van szó, Nimica úr volt a felelős. Hát mondja, egyéb, egyébként most ennek van egy kis előnye, biztos úr, mert önnel őszintén beszélhetünk, őnek nem kell megvédenie senkit, mert akkoriban ön nem e, itt dolgozott, tehát ez nem az ön felelősségi köre. Ugyanis azért van itt egy-két dolog, amit még meg kell e, beszélni. Gretle asszony ugye a tényekről, a számvitelről feltett néhány kérdést, én ezeket támogatom, de azért még egy valami dolgot hadd mutassak ki. A teljesítményre kapcsolatban biztos úr, ön azt mondta, hogy 20 millióan fértek hozzá higiéniai szolgáltatásokhoz, 5 millióan a tiszta vissza, de mi volt a célkitűzés? 5 volt, vagy, és 20, vagy 3, és 15, vagy hogy voltak ezek a célkitűzések? Hány millió, melyikre többet értek el, mint amennyit eredetileg terveztek, vagy nem tettek elegendőt, és tulajdonképpen csak kevesebb embernek segítettek, mint amennyinek akartak? Tudták ezek az emberek? Ez egy másik kérdés, hogy honnan származik a víz, miért van WC, stb. stb. Tudják ezek az emberek, hogy ki fizette a számlát, ki állta ezt az egészet? ugyanis itt több dologról is szó van. Az egyik ugye a hiba arány. Oké, okay, a módszertanokban lehetnek különbségek, az érthető, viszont nem lehetnek azért tisztességtelenül nagy különbségek. De hát a végső feltétele, és a, a végső dolog az mindig az, hogy elfogadható volt-e az eredmény. Elértük-e, amit akartunk, vagy sem, hogyha nem, akkor miért, és így tovább. Biztos úr. Hogyha példákat szerettünk volna felhozni ugye a különbségekre, akkor én ezzel kapcsolatban öntől azt kérdezem, hogy tudná olyat mondani, ahol mi többet terveztünk és kevesebbet teljesítettünk, vagy ahol kevesebbet terveztünk és többet terveztünk, ilyen példákat tudná mondani, és meg tudná magyarázni, hogy miért történt így. Aztán még egy kérdés. A kedvezményezett országok esetében mi van a költségvetési támogatással? Ugye elfogadtuk ezt a részletes vita nélkül, és megfeledkeztünk arról, hogy azért lehetséges itt a korrupció, vagy előfordulhat, hogy a felek nem tisztességesen vesznek részt ezekben az ügyletekben, és így tovább. Tehát nem tudom, hogy mekkora összegeket utaltak át a kedvezményezetteknek, és ebből mennyi veszett el útközben. Folyamatosan figyeljük ezt? Vannak-e emberek, akik folyamatosan elmennek a kedvezményezett országokba, és ellenőrzik, hogy hogy zajlik ez az egész? A mentesítési eljárással kapcsolatban már, eljárásról már több éve dolgozom, és tudom, hogy vannak olyan országok, amelyek nem túl vonzóak, vannak olyan emberek, akik egész egyszerűen elutasítják, hogy ide elutazzanak dolgozni. Úgyhogy kérem, adjon őszinte választ. Tényleg elmennek a helyszínre, tényleg megnézik, hogy a kedvezményezetek hogyan kezelik a pénzeket, vagy nem mindig. És még egy dolog, vannak felhasználatlan pénzek, vannak olyan pénzek, amelyeket nem megfelelően használnak fel, hogyan tudják ezeket visszaszerezni, tehát ugye behajtani ezeket a pénzösszegeket. Százalékos adatokat kérek öntől, mennyi a, az a százalék, ami a visszaélésekből bejut, visszajut a kasszába, és milyen határidőig, mennyi ideig tart ez, ezt azért is kérdezem, hogy ugye tudjuk, hogy mennyire nehéz a költségvetési helyzet most az EU-ban, a 2015-ös évvel is ugye itt küzdünk. Hát gyakorlatilag a tisztes, csak a, már a tisztesség is ezt diktálná, hogy pontosan tudjuk, hogy mennyi pénzt tudunk vissza irányítani, hogyha rosszul használják fel, vagy visszaélnek vele, mennyit tudnak behajtani ezekből a pénzekből. És az utolsó dolog, nyilván nem kell itt az érzelmeket felkorbácsolni, de hát azért más intézményekkel együtt dolgozunk, az ensz és így tovább. Itt mindig azt mondják, hogy ó, hát persze, az EU az azért nem elég erős ahhoz, hogy reklamáljon, hogy mire fordítják a hozzájárulását, de azért annyira erős, hogy azt a hozzájárulást megfizesse. De semmifajta ellenőrzésünk nincsen afelett, hogy a pénzeket hol költik el és hogyan, az ENSZ zászlaja alatt, vagy az EU zászlaja alatt, és így tovább. Ez is nagyon fontos lenne a számunkra tudni. Köszönöm. So, thank you very much for this. Köszönöm ezeket a fontos és érdekes kérdéseket. a fejlesztés politikai programjaink céljait illetően be kell, hogy ismerjem, hogy hagyományosan nincsenek ezeknek a programoknak mindig meghatározott céljaik olyan szempontból, hogy hány embert érünk el, vagy hány embernek biztosítsunk mondjuk ivóvizet, vagy és így tovább. Nincsenek ilyen kőbevésett céljaink. Az eredmény orientált monitoring rendszerén jelentősen javítanunk kell, ezzel tisztában vagyunk. Éppen ezért egy eredmény keretet fogunk bevezetni, erre vonatkozó konkrét módszertannal majd újra eljövünk önök elé. Ez segítheti azt, hogy tényleg az eredmény kitűzött célok elérése mentén legyen mérhető a program sikere vagy sikertelensége. Általánosságban véve azonban azt kell, hogy mondjam, hogy azok a számok, azok a tények, amelyeket fel tudom mutatni, imponálóak, függetlenül attól, hogy előre lefektetett konkrét számokhoz hasonlítjuk-e őket, vagy sem. Tehát például a szegénység csökkentése terén, vagy az életminőség javítása terén azt hiszem, hogy a felhasznált pénzek igencsak arányos eredményeket hoznak. De, mondom, az eredmény orientált hozzáálláson javítunk majd ezzel az új kerettel. Nem a pénz elköltése, nem az elköltött pénz mennyisége fog dominálni a fejlesztős politikában, megnyugtatom önöket. Nem e, ez alapján fogjuk eldönteni, hogy sikeresek voltunk-e vagy sem, sokkal inkább az alapján nem az input, hanem az output, tehát hogy a végeredmény mennyire kézzelfogható, mennyire sokat értünk el helyben. Visibility. Fejlesztéspolitika úgymond láthatósága e, a róla kialakult kép hasonlóan fontos. Mennyire látható az Európai Unió fellépése? Gyakran, még akkor is, hogy akiknek javítottunk az életén, ivóvíz, elektromos áram vagy a csatornázás bevezetése által, ők sem mindig tudják, ők sincsenek mindig tisztában azzal, hogy ez az Európai Uniónak köszönhető. Éppen ezért fogadtunk el olyan új szabályokat, amelyek jövő évtől lépnek életbe, és amelyek ezen az aspektusán is javítanak majd a programoknak. Egyrészt a pénzek elköltésének ellenőrzését javítják, illetve láthatóbbá teszik az Európai Unió fellépését, tehát egyértelművé, egyértelművé teszik azt, hogy az Európai Unió pénze van a nemzetközi szervezet eh, fellépése mögött. a pénz, visszakövetelt pénzek esetében eh, annyit mutatok, hogy ez általában akkor fordul elő, amikor előleget fizettünk ki, de aztán kiderül, hogy a tervezetnél alacsonyabb költségek miatt felhasználatlan pénzek maradtak. Ezek eh, eh, akkor szoktunk kiadni ilyen visszakövetelési papírokat, hogyha kiderül, hogy a szerződés értelmében nem támogatható költségeket próbáltak elszámolni, vagy előfordulhat, hogy a csalás ellen hivatal az OLAF vizsgálata derít fényt hasonló szabálytalanságra. ...449 milliót tett ez ki az előző pénzügyi évben, a teljes kifizetése 5,4%-a adta ez és a, a visszakövetelt pénzek 1,6%-ában döntöttünk úgy, hogy mégsem jár vissza a pénz. Tehát amikor egy szerződő féllel vitás helyzet alakul ki, akkor először megpróbálunk egyeztetni velük, mielőtt bíróság elé vinnénk az ügyet általában eh, megpróbáljuk elkerülni a bírósági eljárást, és éppen ennek érdekében a visszakövetelt pénzeket eh, az uniós kincstárba, az uniós pénztárba visszafizettetni más módszerekkel. Köszönöm szépen, biztos úr. Van egy kérdésem. Tudja, hogy van egy tagállam, aminek 20%-át vissza kellett fizetnie az elősegélyezési alapoknak. Ez egy nagyon sok, ez nagyon sok, nagyon nagy összeg. Ön jól ismeri ezt az országot. Van erre egy magyarázata? If, if I'm too... Ha tehetem az országom kalapját a fejemre, akkor sem vagyok abban a helyzetben, hogy részletekbe menjek. De talán a bővítési főigazgatóm Thank you. Yeah, the, you will see, I think we have dispute in Annex 3, with, uh, which sets out. De hát a hármas függeléknek most ellent mondunk, és ott nem tüntettek föl szabálytalanságokat. A becsült költségek nagyobbak voltak Horvátország esetében, mint a valós költségek, és itt a tenderek költségei eltértek egymástól. Tehát igazából innen eredtek az eltérések Horvátország esetében és ez minden fejezetben megjelent. Köszönöm. Das ist also dann der Effekt sozusagen dieser speziellen... Akkor azt mondja, hogy ez egy könyvelési dolog, amiből a túlfizetések eredtek? Ja, yeah, that, that, is, that is correct. But... Igen, ezt mondom. De mindig ellenőriztük a folyamatot de mindig csak a folyamat végére derül ki, hogy mennyi volt a valóság között összeg, és mennyi volt a túlfizetés. Herr Kommissar, sagen Sie uns noch einen Satz. Biztos úr, Kamerunnal kapcsolatban legyen szíves egy mondatot mondjon. <coughs> Mi történt ott? Tudjuk, hogy a delegáció vezetőjét lecserélték. Miért? Mi történt a régiben? Mi a helyzet az újjal? Yes. Cameron was... Igen. Kamerun az egyik olyan ország volt, ahol a mi fejlesztési projektjénk és a számvevőszék adatai ellentmondtak egymásnak a közbeszerzéseket illetően. Született egy tender, kocsikra. A technikai specifikációit illetően a számvevőszék úgy nyilatkozott, hogy túlságosan restriktívek, és igazából egyetlen márka használatát és beszerzését teszik lehetővé. Ez igazából nem volt így. Legalább két-három másik márka is megfelelt voltna ezeknek a technikai specifikációknak. Uh, the, the, the problem actually was that... A probléma az az volt, hogy végül a tenderre egyetlen pályázat érkezett. És hát ez megfelelt annak, amit a számvevőszék gondolt, hogy igen, korlátozó értelmű volt a tendereztetés folyamata. Mi úgy gondoljuk, hogy jó oka van annak, hogy ezt a tendereztetési eljárást szabályszerűnek minősíthessük, és szeretnénk a szemvevőszéki szakértőkkel tovább folytatni a vitát, ezt a specifikus tendert, illetően Kamerunban. Esetleg a főigazgató szeretne hozzászólni? Köszönöm, elnök asszony. Az Európai Fejlesztési Alap egy műveletéről van szó. Hogyha szeretnék, hogy azonnal reagáljak, akkor talán meg ennek a fejezetnek a vizsgálatát. Martina, itt a jó esély. Lamarck asszony, a következő napirendre, napirendi pontra vonatkozóan. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Fejlesztési Alap, amely egy külön vizsgálat alapját képezte Nos, 3 milliárdnyi kifizetésről beszélünk a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan. Összességében a beszámoló megbízhatósága kapcsolatban pozitív véleményt nyilvánítunk, ugyanakkor a jogszerűség és a szabályszerűség tekintetében kedvezőkön az elbírálásunk. A alaposabban vizsgált mintavételben szereplő műveletek 25%-át érintették ilyen vagy olyan hibák. 3,4%-os a teljes hibárány, amely az előző év 3%-ához képest emelkedést mutat. Mi volt a legaggasztóbb? Először is a közbeszerzési szabályok tiszteletben nem tartása a kedvezményezettek által, 19 százalék ez közül 50 százaléket adja a hibáknak, 19% a hiányzó igazolások miatt elbe. 17% a, a költségeknek nem támogatható kategóriába esik, és 7% a, a költségeknek pedig ö, ö, mm, nem mm, kiadott pénzek elszámolása tehát nagyobb a szabálytalansági arány, mint az előző fejezetben, vagy az előző évben. Második megjegyzésem. Az éves tevékenységi jelentés, az érintett igazgatóság éves jelentése, inkoherenciát és ambiguitást is találtunk ebben a jelentésben. A, éppen ezért fenntartással éltünk, több mint 2% a kifizetéseknek kockázatos, kockázatától érintett. Éppen ezért egy általános fenntartás mellett egy konkrét műveletekre terjed kell, egy ilyen fenntartásnos. Az ellenőrzési rendszer állítólag garantálja a műveletek szabályszerűségét. Itt ellentmondást látunk, ez kétértelműséget jelent. Ami a közbeszerzési szabályokat illeti, az Európai Bizottságtól eltér a véleményünk ez ügyben. egy konkrét műveletre vonatkozóan felistetek önök kérdést, ezt egymásra pedig említettünk a jelentésben. Tehát a közbeszerzésekkel kapcsolatban egy járműbeszerzésről van szó. Itt eh, up -ok, tehát könnyű teherautók, patos teherautók beszerzése. volt 8 darab, illetve 3 darab terepjáróról. Itt a technikai kritériumok meghatározása során a piaci verseny korlátozásáról beszélhetünk. Több levelet váltottunk az Európai Bizottsággal ez ügyben, hogy alaposabban értsük, lássuk a kérdést. a meg, most megkímélem önöket azoktól a részletektől, hogy pontosan milyen felfüggesztést, milyen váltót, milyen terefokozatot vártak el, de nagyon alapos technikai kritériumokat szabtak a beszerzés során az Európai Bizottság állításával ellentétben Toyota is, Mitsu, Bis, a Mitsubishi ajánlata fele csak meg, és ebből az olcsóbbat választották, de úgy érezzük, hogy versenykorlátozó tenderkiúrásról beszélhetünk. Egyszerűen túlzottnak éreztük a technikai feltételek, megszabott technikai feltételeket. Úgy érezzük, hogy ekkora mozgástere nem lehet a beszerzés során a kedvezményezetnek, hiszen egész egyszerűen a, ez a közbeszerzési piac szabályainak áthágását jelenti. Éppen ezért a technikai bizottság alapos és pontos technikai kritériumokat kell, hogy támaszon, de nem olyan mértékben részletezetteket, hogy azok tényleg a verseny korlátozását jelentsék. Itt utalnék az Európai Bíróság, utatunk is az Európai Bíróság joggyakorlatára, ha nem tévedek, és az egész szakmai gyakorlatunkból ez következik. Ez nem egy óriási összeg, mégis a hibarányt növeli. Itt az Európai Bizottság álláspontja ellentmond a delegáció álláspontjának, hiszen pontosan a delegáció vett részt ebben a közkiírásban, pályázatkírásban vagy tenderkírásban. Itt megállapítottuk, állapítottuk, hogy a, a gépjárművekkel kapcsolatos utolsó dokumentumban azt olvashattuk, hogy két gyártójavas pályázata érkezett csak be, ennél nagyobb piaci mintavételt érzünk kívánatosnak, túlzott technikai kritériumokkal írták ki ezt a tendert. A delegációk részéről történt itt hiba. Talán a helyi közgözgatás nyomására történhetett ez, és nem közvetve alakult ki az a helyzet, hogy két gyártó vagy beszállító felelhetett meg csak a kritériumoknak, és így a Toyota lett végül a nyertes. Nos, nem gondoltam volna, hogy a Kamerunban eladott terepjárók technikai részleteibe ennél mélyebben bele kellene mennünk. Még egyszer mondom, óriási összegről van szó, nem óriási hibáról, mégis a hiba arányt növelő tételről. És itt ez egy különösen kényes terület, hiszen a kritériumok meghatározása mögött mindig fenn, felmerül annak a gyanúja, hogy egy bizonyos beszállító vagy egy gyártó kedvében próbálnak járni. Éppen ezért úgy érezzük, hogy amikor ilyen mélységben határozzák meg a technikai feltételeket, akkor az nem a beszerző mozgástere már, hanem a közbeszerzési piac szabályának megszegése, a verseny korlátozása. Az Európai Bizottsággal természetesen azért egyeztettünk, hogy tisztán lássunk, mielőtt ezt a jelentésükben leírjuk, ez egy klasszikus esett, hiszen nem volt igazán sürgős beszerzés. A kongói demokratikus köztesség esetében is egy, egy ilyen piacfelosztási gyanú merült fel. A francia szemvőszéknél 30 évig dolgoztam, és ez egy klasszikus esete annak, amikor megkerülik az eljárásrendet, tehát a kongói eset is, és a, és a kameruni eset is valóban nagyon klasszikus esete annak, hogy olyan lehet a közbeszerzési szabályokat kijátszani. Ugyanakkor tartom továbbra is magam ahhoz a, a véleményemhez, hogy ö, arra következtetésre tudtunk csak jutni, hogy a közbeszerzési szabályok nem tiszteletben tartásáról van szó, tehát rosszul értelmezték ezeket a világos, roppant precíz szabályokat, miközben tényleg napnál világosabbak a szabályok, nem is értem, hogy hol lehetett itt félreértés, és ezért semmi kétség nem férhet ahhoz a meghatározáshoz, amit adunk, mi szerint itt szabálytalan műveletről van szó furcsa volt, hogy az Európai Bizottság ennek ellenére azt mondta, hogy nem látunk itt igazán semmi problémát. Ezen műveletek esetében tehát véleménykülönbség van köztünk és az Európai Bizottság között. Úgy érezzük, hogy végső soron azért az Európai Bizottság és annak delegáció megfelelően reagált erre. Köszönöm szépen, most a raportőr asszonynak adnám meg a szót. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony. Lamark asszonynak hagy mondjak köszönetet. Nagyon részletes és specifikus jelentést ad, nyújtott be az auditálásról. Biztos úr, Önnek is köszönöm, hogy válaszolt a kérdéseinkre. Nem před deseti dny jsme tady měli zástupce Evropské Múlt héten, vagy inkább tíz nappal ezelőtt, az Európai Beruházási Bank egyik képviselője itt járt nálunk, és akkor elemeztünk az egyik aspektusát ennek a jelentésnek. A, elkezdtük kialakítani az elképzelésünket, de most szeretnénk a teljes képet megkapni. Minden ö, pillérhez lenne egy kérdésem. Az első pillér a stratégiai megfontolások, prioritások, gazdasági fejlesztés, gazdasági, szociális kérdések, és így tovább. Itt szeretném tudni, hogy milyen eszközöket szeretnénk használni a stratégiai prioritások megvalósítására mi az elsődleges prioritásunk. És ezzel kapcsolatban az első kérdésem a bizottsághoz szól. A gazdasági és politikai prioritásokat hogyan békítik ki egymással? Nekünk van egy politikai prioritásunk, ez egyértelmű. Nem biztos, hogy ez a legjobb gazdasági prioritás is. Tehát mi alapján döntenek? A Második kérdésem. Az egyes eszközöket, illetően kockázatelemzés, PPP projektek. Ami fontos lenne ezekkel kapcsolatban, hogy a kockázat elemzést illetően az egyes pénzügyi eszközök esetében hogyan számítják és hogyan veszik számításba a hibarátát. Ezen kívül az előbb említettem az EBB-t. Ezzel kapcsolatban az a kérdésem. A pénzügyi eszközeiket, illetően az beruházási bank részéről. Hány eszközt kívánnak igénybe venni, melyeket? A harmadik kérdés, a harmadik terület az operatív tevékenységek. A 4x4-es meghajtású kocsik, a személygépkocsik és egyéb járművek esetében az a kérdés, hogy hol legyen az ezeket kezelő központ. Az Európai Beruházási Bankkal kapcsolatos vitában is fölmerültek ezek a kérdések, és most ragadnám meg az alkalmat, hogy köszönetet mondjak az árnyék jelentéstevőknek. Ön több kérdésünkre választ adott, de nekem ez újabb kérdéseket vetett fel. Az első kérdés. Az ön 13-as kérdésre adott válaszára vonatkozik. Kérem, kaphatnánk-e egy becslést arról, hogy a tagállamok milyen befizetéseket eszközölnek az összegeket illetően. Aztán a 16-os választ illetően. Lehetséges lenne az, hogy konkrét példákat kapjunk országok és összegek megjelölésével, illetve az okokkal, hogy miért és mikor függesztették fel a kifizetéseket. Az utolsó kérdésem, ez nagyon fontos számomra, az alapok újraelosztására vonatkozik. Ma a fel nem használt alapokat újra lehet osztani, de csak más projektekre. Ön úgy gondolja, hogy ez jó megoldás, vagy vissza lehetne forgatni ezt a pénzt az általános költségvetésbe? Ezek lennének a kérdéseim. Köszönöm szépen a válaszait előre is. Biztos úr! Thank you very much. Uh, Köszönöm szépen. Hát akkor általánosságban az EDF-ről megpróbálom össze, megpróbáltam összekombinálni az álláspontokat és a véleményeket a költségvetésről és az EDF-ről. Tehát most inkább akkor rögtön a részletekre térnék rá. Ami az Európai Fejlesztési Alapot illeti. Tehát egy-két dolog a vitatott pontokról. Tehát amit ugye itt említettek, Kamerun és Kongó. Nyilvánvaló, hogy abban egyetértünk, hogy nem értünk egyet a két kérdésben. és mi úgy gondoljuk, hogy a technikai előírások alapján nem csak egyfajta pikapot lehetett volna vásárolni, hanem legalább több, többet. Hogyha itt a hivatal működik, és ez ehhez szükséges. A közbeszerzési pályázat kapcsán, ami Kongót, Kongóban zajlott, azt mondanám, hogy ugye figyelembe kell venni, hogy válsághelyzet van Kongóban, tehát ez ugye a definíció értelmében is, és a válsághelyzetre vonatkozó szabályok értelmében a delegáció választhatott volna mást is, tehát azt mondja, hogy lehetett volna teljesen közbeszerzési eljárás nélkül is lépni, és közvetlenül kérni pályázatokat, vagy közvetlenül kapcsolatba lépni szállítókkal. És akkor úgy, le, úgy megvásárolni ezeket a csővezetékeket de mégis úgy döntöttek, hogy közbeszerzési eljárást indítanak. Tehát, hogyha lett volna olyan szándék, hogy a közbeszerzési eljárást azt egyetlen egy gyártóra irányítsák, vagy szabják, akkor ezt sokkal egyszerűbben megtehették volna a szabályok értelmében, mert ugye a válságot élő országokban nem kötelező a közbeszerzési járás, eljárás végigvitele. Úgyhogy én szerintem az, hogy ők ezt mégis végigvitték, azt mutatja, hogy nem volt ilyen szándék. Tehát a közbeszerzést mégis lebonyolították, és leginkább a, a helyi körülményekre szabták a lépéseket. ott általában ugye nagy, tehát egy hatalmas mennyiségben kell vásárolni annak érdekében, hogy a helyi, term- a helyi gyártóktól tudjanak vásárolni, illetve hogy a, a szállítás a költségeit megspórolják, és hát amúgy is bonyolult azt megszervezni Kongóban, hogy elszállítsák ezeket a helyszíre. Aztán pedig előadó asszony által felsorolt kérdéseket, én sorba, megpróbálok sorba menni, stratégiai prioritások alapján legyen az politikai vagy gazdasági prioritás, az EDF, illetve a partnerországokkal folytatott együttműködés témájában. A kotonú megállapodás az gyakorlatilag egy ilyen ernyő megállapodás, ami ugye a partner kapcsolatra vonatkozik a kedvezményezett országokkal. Ez nagyon átfogó, és mindenféle van benne, tehát politikai, illetve gazdasági szempontok, fejlesztési prioritások, partnerségi megállapodásra vonatkozó kitételek, és így tovább. Tehát ez egy nagyon átfogó megállapodás, hogy hogyan lehet segíteni a szegénység csökkentését, a fejlesztés, növekedést ezekben az országokban, az AKC országokban. Tulajdonképpen nem csak az Európai Unió, vagy csak az Európai Bizottság feladata, vagy célja mindez, hanem partnerségben dolgozunk, partner kapcsolatban dolgozunk másokkal. Vannak itt ugye partnerországok, ők azonosítják be azokat a prioritásokat, amelyek számukra fontosak, a fejlesztési együttműködés által lefedett szektorokban, amire az EDF vonatkozik. Általában az történik, hogy három-négy ilyen prioritási területet választanak. Hát természetesen mi is segítjük őket, konzultációkat tartunk a partnerországoknak, és így tovább. De a, a prioritások azok inkább a, a fejlesztési igényeket tükrözik, tehát hogy az érintett partnerországnak milyen fejlesztési igényei vannak. Általában mezőgazdaság, élelmiszerbiztonság, az egészségügyi és az oktatási rendszer fejlesztése, energia, ellátás, tehát ezeket szokták választani, és mi a megközelítésünkben már nem nagyon fogadjuk el az infrastruktúra kiépítését, útépítést főként nem, de még, még mindig vannak egyébként ilyenek, és vannak olyan donorok, amelyek még ezt is elfogadják és befektetnek ilyen infrastruktúrába. Mi inkább a regionális infrastruktúra prioritásaira figyelünk oda. Hát ami azt illeti, hogy a politikai és gazdasági prioritások között milyen szinergia van, milyen kapcsolat van, sokszor kiderül, bebizonyosodik, hogy A stabilitás, a biztonság, a külpolitikai fellépés, az mind-mind összekapcsolódik a fejlesztési programokkal, illetve hogy így kell, hogy ez legyen, hiszen stabilitás, biztonság nélkül egy érintett partnerországban nem lehetne tenni semmit, akár egy régióban sem. Nem lehetne sikeresen gazdasági és fejlesztési prioritásokat megvalósítani. De persze arra is oda kell figyelni, hogy ez a ennek a folyamatnak nem lennének hosszú távon hatásai, hogyha nem lenne meg hosszú távon is a biztonság. És a fejlesztési politika éppen ezért szeretné a biztonság és a fejlesztés közötti kapcsolatot megerősíteni. Persze azért vannak itt még komolyan veendő kérdések, például gondolok arra, hogy a biztonsági műveleteket hogyan finanszírozzák, a külpolitikai műveleteket hogyan finanszírozzák, de hát nyilván e- erről nem itt kell beszélni a 2013-as mentesítésnél, hanem majd később. Én szeretném még ezt az eszmecserét lefolytatni a parlamenttel az MMF következő ciklusával kapcsolatban, hogy legyenek jobb eszközök amelyek nem irányítanák máshová, terelnék más irányba a fejlesztési forrásokat. Ami az Európai Befektetési Bank forrásait, illetve a mi programjainkat illeti, az együttműködést illeti, erről azt tudom mondani, hogy Vannak olyan alapok az EDF-en belül is, olyan források, amik az EIB-n keresztül bonyolódnak, de vannak egyéb pénzintézmények, amelyek ezt segítik, és ő rajtuk keresztül érhetők el a források. Ez azt is lehetővé teszi, hogy könnyebben hozzáférhető legyen a, hozzáférhetők legyenek a források, különösen infrastruktúrális projektek esetén. Tulajdonképpen akár 20 vagy 25-szörösére is nőhet az, a végösszeg, ugye ennek a leverage hatásnak köszönhetően, tehát az az 1,6 milliárd, amit az elmúlt években befektettünk, az tulajdonképpen sokkal nagyobb hatással járt, leginkább európai bankok koncesziós hitelei és egyéb eszközei nek a közbejárásával vagy segítségével tulajdonképpen 40 milliárdhoz közeli mértékűre emelték ezt az összeget, ami nagyon jó, tehát ezeket a pénzügyi eszközöket szeretnénk továbbfejleszteni az Európai Befektetési Bankkal, de szeretnénk más pénzintézeteket is arra bátorítani, hogy részt vegyenek. Talán ön nézek itt a kollégámra, tudna erről néhány szót szólni, de még nem. De igen, tehát a költségekről, a projektekről parancsoljon. De... Um, Nos, nem vagyok biztos abban, hogy jól értettem a kérdést a tagállami hozzájárulásról a tevékenységekkel kapcsolatban. De ami az egyes országokat és a speciális kifizetéseket illeti a költségvetési támogatás esetén. A bizottság már említette korábban, hogy vannak olyan helyzetek, ahol felfüggesztették a kifizetéseket. Különböző esetek vannak itt. Most konkrétan volt egy ilyen költségvetési támogatás Ugandának, voltak felmérések, és felfüggesztés történt. Gána esetében ugyanez. Egy hatalmas összegnek a kifizetését függesztették fel. Itt kb. 200 millió euróra kell gondolni. Szintén felfüggesztettünk egy kifizetést Guayana felé, és ezekben az esetekben a követendő eljárás az a következő. Először a delegáció felméri a helyzetet, ami a költségvetés támogatási programban lef- foglalt kritériumok alapján, ugye nyilván, tehát itt a a talapkezelés, a források kezelésére vonatkozó szabályokat vizsgálják. Hogyha nem teljesülnek a feltételek, akkor a költségvetési támogatást felfüggesztik. Ezt a lépést azután teszik meg, hogy a magas szintű belső bizottság összeül. Így nem csak a DEVCO, hanem az ECFIN is képviselteti magát, az LKS is, és a többiek és a, szolgál, a felelős szolgálatok, akik ugye az emberi jogi kérdésekkel foglalkoznak, stb. szintén elmondhatják a véleményüket, és a kiértékelésről dokumentáció készül, és hogyha az a, arra a következtetésre jutunk, hogy a feltételeknek nem feleltek meg, akkor a költségvetés támogatási összegek kifizetését felfüggesztik. Tehát mi az eredményeket figyeljük, illetve az, hogy a feltételek teljesülnek-e, és amennyiben ez nem így van, akkor a további részletek folyosítását felfüggesztjük. Aztán említették az általános költségvetést még, egy másik kérdésre rátér, vagy tudják, hogy egy fix összeget borítékoltunk az indikatív programban résztvevő országok számára, hát ebben a folyamatban a parlament is részt vett, és azok az összegek, amelyeket nem használtak fel, még mindig felhasználhatók az érvényes szabályok szerint. És ahogy tudják, két milliárdos teljesítménytartalék van az EDF-ben, ami lehetővé fogja tenni, hogy meg tudjuk erősíteni bizonyos országok felé a támogatást a ma már említett feltételek mellett. Tehát, hogy azért teljesíteni is kell valamit. Ez a következő évtől lehetséges. Tehát direkt, közvetlen transfer, erre nincsen mechanizmus, nem lehetséges egyik országtól a másikhoz átcsoportosítani valamit, de az indikatív programokat mindig felül lehet vizsgálni és meg lehet változtatni, természetesen a parlament, illetve a tagállamok részvételével. Wenn keine Nachfragen mehr sind von Seiten der Nos, ajánló Fender asszony, két percben tessék. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani azért, hogy ilyen nagy érdeklődés kíséri ezt a kérdést. De lenne néhány kérdésem. A kockázatot illetően. Annak a kockázatát, hogy a fejlesztési alapot belevontuk ebbe a körbe. Előre figyelmeztetett minket a bizottság, és igen, most már látjuk, hogy van néhány tagállam, amely a fejlesztési alapban nagyobb részben vesz részt önkéntesen, mint amennyit kellene vállalniuk. Szeretném tudni, hogy van egy lista azokról a tagállamokról, amelyek ö, problémát jelenthetnek a bizottság szemmel tartja azt, mert ez az a fajta kifizetés, amit figyelemmel kellene kísérnünk. Tehát szeretném tudni, hogy a tartalékokkal itt mi a helyzet. Nyilvánvaló, hogy a bizottság sokkal többet tud erről. mely országok a legproblematikusabbak, aztán a kedvezményezetteket illetően. Az energia és a víz összekapcsolása. Nem vagyok benne biztos, hogy nyilvánosan be kell -e azonosítaniuk azokat a cégeket, amelyek kedvezményezettjei ezeknek a támogatásoknak van ilyen kötelezettség, és utána a business centerek központja. Ázsiában és Kínában, Indiában szeretném tudni ezzel kapcsolatban, hiszen nyilvánvalóan önök figyelemmel kísérik ezek tevékenységét, hogy pontosan miből áll a tevékenységük, milyen társaságokat fognak össze, és mm, ez lenne a kérdésem. Köszönöm, biztos úr. Yes, when it comes to the budgetization. Amikor a fejlesztési alappal kapcsolatos költségvetésről van szó, továbbra is fenntartjuk azt a kötelezettségvállalást, hogy 2020-2021-től más költségvetéssel kezeljük az alapot. Persze most költséghatékonyságot illetően, amikor A pénzügyi szabályzatot harmonizáltuk, illetve jobban bevontuk a parlamentet, akkor már látjuk ennek a hasznát. Úgyhogy ez egy pozitív aspektusa lesz annak, hogy a fejlesztési alapot betettük a költségvetésbe. Persze azért felmerülhetnek problémák, főleg amiatt, hogy a felezési alap kormányközi eszköz. A tagállamok befizetéseitől függ. De az, hogy milyen arányban oszlanak meg a befizetések, ez nem ugyanaz, mint az általános költségvetésben. Tehát vannak nagy befizetők és néhány tagállam abban a helyzetben van, hogy fizethetne még többet. A fejlesztés alaba. To, to, to, to pay less, but at this very moment, as far... Én nem tudok arról, hogy lenne pontos kalkulációnk azt illetően, hogy mik az országok részéről a pénzügyi hozzájárulások. amikor a feleszés alap belekerült a költségvetésbe. Ami a business centereket illeti. Az, hogy létrehozzuk ezeket a központokat, ez egy tanács és parlamenti közös kezdeményezés volt, aminek eh, az volt a célja, hogy a pénzügyi eszközöket rendezzük, és ez az eszköz lehetővé teszi azt, hogy új költségvetési sort hozzunk létre. bizonyos partnerországok részére, különösen Latin Amerikában és Kelet-Ázsiában. Bekiabálás mikrofon nélkül válasz, igen, de pont ez volt a célja az eszköznek. Hogy felszabadítsuk, hogyha szükség van rá Latin Amerikában és Kelet-Ázsiában. Tény az, hogy az, hogy ilyen pán-európai központokat hoztunk létre, any institutional support to any business centers in Latin America. So they... Ezek a központok főleg Ázsiában lettek létre, és Latin Amerikában, ahogy már említettem. nem adunk intézményi támogatást nekik, hanem pénzügyi támogatást. Két ilyen központot Kínában és Tajföldön kielemeztünk. Láttuk a hibáikat, ajánlásokat tettünk, és figyelemmel követjük ezeknek a központoknak a tevékenységét. Indiában is van egy ilyen központ, ott megvizsgáljuk az elérhető opciókat a jövőre nézve. Úgy tűnik nekünk, hogy a kínai és tájföldi központok példája felkarolható minden partner számára, ha figyelembe veszik, hogy milyen hibákat állapítottunk meg, ami az indiai központot illeti. Még nincs igazi hozzáadott értéke ennek a központnak. nem sokára majd kielemezzük ennek a központnak a jövőjét. Kérdés mikrofon nélkül. Válasz. Nem tudok ilyen partneri listáról. De írásban is megkapják ezt a választ. Elnök, köszönöm szépen, a raportjának megadom a szót. Is, since we have other things on agenda, maybe we want to go on, I just want... Mivel még vannak más napirendi pontjaink is, ezért talán csak annyit mondanék el, hogy dolgozom ezen a dokumentumon, január elején tervezem megrendezni az árnyékelődő ülést, és nagyon örülök annak, hogy ilyen kiváló kollégákkal dolgozhatok együtt ezen a fontos kérdésen, hogy bárkinek bármiféle javaslata van, akkor kérem, hogy azt küldje meg nekem és Lemár Kasszonynak pedig köszönöm a kiváló együttműködést. Komisszár, generáldirektor hat... Köszönöm szépen, ezzel lezártuk ezt a napi rendi pontot. Köszönöm, biztos úr, köszönöm, igazgatóasszony. Biztos vagyok benne, hogy figyelemmel követjük a tevékenység, de már előre is boldog új évet kívánok minden jót, sok sikert. Mivel nincs elég időnk, ezért folytatjuk is a borpiaci külön jelentéssel, a számvevő szék állította össze bor szektor támogatására. Kingst úr, ön a felelőse ennek a jelentésnek, úgyhogy meg is adom a szót. Thank you, Madam Chair. Thank you very much for inviting me. Köszönöm, elnök asszony, és köszönöm a felkérést, hogy beszámolhatok a külön jelentésünkről, és meg ragadnám az alkalmat Krabagyova asszonynak, aki az előadójának a témának ilyen kiváló jelentést tett le az asztalra. Az európai borágazatnak globális versenyel kell szembenézni a 80-as évek óta, ami az túlkínálathoz vezetett, és a, az unión kívüli borokkal szemben az uniós borágazat versenyképességéből veszített. 2008 óta a célunk az, hogy az uniós bortermelők versenyképességét növeljük, illetve a kitett és a kínálatot egymáshoz igazítsuk. Egy 2012-es külön jelentésben már foglalkoztunk ezzel a témával. Ma a másik célra foglalkozó jelentésről fogok beszélni, ami nem más, mint az uniós borágazat versenyképességének javítása. By supporting investments... Alapvetően a feldolgozás, a marketing az infrastruktúra piacra jutás lehetőségeinek a javítása, illetve az unión kívüli promóciós tevékenységek különböző eseményeken való részvétel, és így tovább, és így tovább. 2009 és 2013 között összességében 518 milliót költött, van több mint 500 milliót mindkét területre, 113 projektet hajtottunk végre 2008 és 11 között. Most először arról számolnék be, hogy a támogatási a beruházási támogatás terén mit tettünk. Ugyanolyan típusú beruházásokról van szó, ami a vidékfejlesztési alap keretében is elérhető bortermelők számára. A úgy érzi a, a szemövőszék, hogy semmiféle ö, tanulmány nem támasztotta alá ennek a hasznosságát. Mivel a két uniós forrással párhuzamosan működött ez, a tagállamoknak valahogy különbséget kell tenniük, hogy a különböző forrásokból milyen pontosan milyen beruházásokat támogatnak, így akár három évvel is késhetett az egész programnak a beindulása Spanyolország, Olaszország eh, esetében, így a rendelkezésre álló költségvetés jelentős része felhasználatlan maradt. A hasonló eh, intézkedések eh, párhuzamossága azzal is jár, hogy nagyon nehézé vált az elszámolás. 55%-a a kedvezményeseknek mindkét, a kedvezményezetnek mindkét támogatási eszközből kapott pénzt. Egész egyszerűen lehetetlen megállapítani, hogy a különböző intézkedések külön-külön milyen hatással járnak. Az elétől fogva nem volt igazán indokolt a második eszköz bevezetése, és a közpénzek hatékony felhasználása sem biztosítható ilyen esetekben. Ami az uniós borok promóciáját illeti, a kis és középvállalkozások preferenciát élveztek minden meglátogatott tagállam esetében, kivéve Ausztriát. Nagy cégek is részesültek ebben a támogatásban. Olyanok is, amelyek harmadik országban jelentős partneri hálózattal rendelkeznek. Ezen cégek esetében az uniós támogatás igen szükségessége igencsak megkérdőjelezhető. és alapvetően a saját promóciós költségvetésüket csökkentették ezek a nagy cégek ezzel. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy egy piaci jelenlét konszolidációját segítheti, amely egyébként a cégek alapvető tevékenységi köréhez tartozik. Így tehát az uniós támogatás az érintett cégek működési költségeinek szubvencionálását jelenti. Ezt az is erősíti, hogy évről évre újra eh, pályáznak eh, ezek a nagy cégek ilyen eh, promóciós támogatásért. Az öt érintett tagállamból négyben azt találtuk, hogy a kedvezményezett cégek a támogatás mértékével csökkentették a saját promóciós költségüket, ahelyett, hogy nőtt volna az ez irányú kiadásuk. Tehát a keresletnél nagyobb volt a rendelkezésre álló pénz, így a tagállamoknak nem kellett szigorú kiválasztási szempontokat alkalmazniuk. A 2014 és 18 közötti időszakra vonatkozóan a tervek szerint megduplázódik az ilyen típusú támogatás, annak ellenére, hogy semmiféle konkrét bizonyíték nincs arra, hogy ez mekkora haszonnál jár. Az audit azzal is foglalkozott, hogy a tagállamok hogyan ellenőrizték eh, a promóciós tevékenységek valódiságát és támogathatóságát. Unión kívüli tevékenységről van szó, így a helyi ellenőrzés túlságosan drága lenne, így az érintett tagállamok elsősorban a kedvezményzetek által beküldött igazoló nyilatkozatokból indultak ki. Ugyanakkor azt találtuk, hogy Portugália kivételével minden tagállamban nem megfelelően részletezett igazoló dokumentumok alapján számolták el ezek a cégek. A költségeket így nehéz volt konkrét promóciós tevékenységre visszavezetni ezeket a számlákat, ami a nem támogatható költségek finanszírozásának kockázatát jelentősen növeli. Felmerülhet önökben a kérdés, hogy az uniós borágazát külföldi piacokon tudta-e növelni a részesedését. Nos, jelentős 64%-os exportemelkedést találtunk, főként Kínát érinti ez azonban, ahol 2007-ben beindult a borfogyasztás növekedése, bár növekedett az export abszolút értékben, a legfontosabb promóció szempontjából Célországnak számító piacokon esett az uniós borok részesedése. Az asztali borok nem részesedhetnek ilyen támogatásban, hogyha nincs megjelölve a szőlőfajta, amelyből készülnek, így nagyon nehéz az exportrendekből egyértelmű e, eredményeket e, kiolvasni. Éppen ezért, hogy ezeket a gyengeségeket valahogy megpróbáljuk megoldani, jó néhány javaslatot teszünk a jelentés végén, szorít minket az idő, de e, az előadó asszony munkájában ezek megfelelően megjelennek, úgyhogy ezeket most nem, osva, nem olvasnám fel. Köszönöm szépen, Kinst úr. Minden elhangzott, amit nem akartunk hallani, kettős finanszírozás, és így tovább, úgyhogy nagyon köszönjük, hogy ezekre kitértek. Most pedig a raportőré szó. Uh, just let me think to... Köszönöm szépen, elnök asszony, szeretném megköszönni uh, ezt a hatékony munkát. Nagy öröm volt önökkel dolgozni, és nagy öröm volt ebben a témában dolgozni. Ugye a bor ágazat támogatása, szerintem valamennyien nagyon szeretjük a bort, és eh, szeretnénk is támogatni ezt az ágazatot, amennyire csak lehetséges. Hát én elég kritikus voltam a következtetések némelyikével kapcsolatban, már a számvevőszék következtetésekkel is eh, kapcsolatban is szeretném a biztos úrral megbeszélni ezt az európai gyakorlat mire alapul. Szeretnék kiegyensúlyozni a természetesen fejlődő piaci környezetet egyfelől, illetve a támogató politikai intézkedéseket másfelől, hogy fenntarthatóbb legyen az egész az állampolgárok számára. Ami a bor versenyképességét illeti, én támogatom azt, hogy az eszközök erre a nagyon hagyományos európai termékre irányuljanak. Tulajdonképpen itt többről van szó, mint egy termék, és én egyébként nem fő bortermelő országból származom, én inkább sör készítő országból származom, de ettől függetlenül az európai örökség, kultúra, regionális fejlődés szempontjából is nagyon fontos, ez a globális kereskedelemben is nagyon fontos, az európai vállalkozások számára is, az ő versenyképességük védelme számára is. Tehát itt nem csak az EU-s vagy a helyi kiskereskedelmi fogyasztás jön be a képbe, hanem a az export, a kereskedelmi mérleg alakulása, és így tovább. Legitimnek tűnik tehát az, a bor ágazat támogatása, de csak akkor, hogyha három kérdésre választ tudunk adni. Ezek pedig az, hogy miért, hogyan és kinek. Az első kérdés, ugye miért hatalmas egyelőre a többlet, a túltermelés Európában, a felbecsült kereslet az nem mindig pontos, és hát ezért nagyon szoros a verseny az új, nagyon feltörekvő bortermelő országokkal. Ezért a piackutatás, kiállítások, tostolások, tájékoztatás, infrastruktúrafejlesztés, módszerfejlesztés, mind olyan tevékenységek, amelyeket EU-s források társfinanszíroznak. A második kérdés ugye az volt, hogy hogyan és kinek a versenyképességi támogatást a bortermelőknek lehetne nyújtani olyan régiókban, ahol a piac nem működik tökéletesen. Tehát ahol a termelőtől az EU-n kívüli fogyasztóig való eljutatás akadályokkal nehezített, itt látok lehetőséget a támogatásra. A legjellemzőbben a kis és középvállalkozások kaphatnának támogatást, vagy olyanok, amelyek strukturális hátrányban szenvednek, nagy társaságok, világhíres neves márkákkal, amelyek már úgy is a, részt vesznek a harmadik piacokon, csak a részei lehetnének mondjuk egy integrált intézkedés sorozatnak, ami horizontális és ágazat alapú, de egyénileg nem lehetnének kedvezményezettjei innovátorokat is be lehetne vonni ide egyébként, és éppen ezért készítettem el úgy az ajánlásaimat, hogy aztán azok a számvevőszék véleményével megegyeznek. Én a következő pontokat javaslom, ami a mentesítési jelentést illeti, és megpróbálok nagyon röviden fogalmazni, mert ugye mindenki megkapta a munkadokumentumot, tehát ez ott van önök előtt. Egy-két dologra szerettem volna felhívni a figyelmet. Az egyik dolog, amit mondani akartam, hogy a bizottság monitorozza az alapok felhasználását, és hogy ragaszkodjon ahhoz, hogy vállalkozás és eredményorientált legyen ezeknek a felhasználása, a jó gyakorlatokat támogassa, illetve az, hogy ebből tanuljanak. Mindig a jó gyakorlatokról beszélünk, de aztán nem használjuk ezeket eléggé. Hogyha a vállalkozásról, illetve az eredményorientált intézkedésekről beszélek, hát számomra mondjuk nem az az érdekes, hogy most akkor 6000 bortermelő elutazott a Kínába, hogy a termékét kiállítsa. Engem az érdekel, hogy mondjuk ebből a 6000-ből 100, miután ezt a lehetőséget kihasználta, exportálni tudja-e a termékét Kínába. Tehát ezt jelenti az eredményorientáltság. Másodszorban engem az aggaszt, hogy eddig sikertelenek azok az erőfeszítések, hogy még több kis- és középvállalkozást vonjunk be ennek az ágazatnak a támogatásába. Talán a társfinanszírozási rátákat kellene felülvizsgálni, hogy több kis- és középvállalkozás élvezhesse az előnyöket. És így vonzóbbá tegyük, illetve könnyebbé tegyük számukra a részvételt. Gondoljunk azokra, akiknek a pénzügyi vagy adminisztratív kapacitásai korlátosabbak. Én szerintem a támogatási intézkedések értékelését közös rendszerben kell végezni, azért, hogy a bizottság és a tagállamok is ki tudják elemezni a célkitűzésekhez való közeledést, a lépéseknek a hatását a borágazat versenyképességére. Ami a konkrét számvevőszéki ajánlásokat illeti, el kell, hogy mondjam, hogy teljesen egyetértek azzal, hogy a rezsi és egyéb ilyen kiegészítő költségek nek a támogatását, azt mindenképpen mindig nagyon jó érvekkel kell alá támasztani, és a költségvetésnek csak a kis százaléka fordítódhat ezekre. Végül pedig nagyon fontos, hogy a policy mix, tehát a befektetés és a promóció kiegyensúlyozódjon. A tagállamok pedig legyenek hatékonyabbak az intézkedések alkalmazásában, végrehajtásában, és én itt különösképpen a promócióra gondolok, a kedvezményezetteknek igenis kelljen bemutatni azt, hogy miért van szükségük erre a finanszírozásra. A szokásos működési költségeket ne finanszírozzuk. Az utolsó megjegyzésem pedig teljes mértékben támogatom a számvevőszéknek azt az ajánlását, hogy a bizottság elemezze pontosan, hogy a 14-18-as szakaszra irányzott, előrányzott költségvetés igazodik el a borágazat igényeihez, és ennek megfelelően igazításokat, igazítsa ezt ki, hogyha szükség van erre. A munkadokumentumban mondom, vannak részletesen ezek az ajánlások, de nagyon szívesen megvitatom ezeket önökkel, csak a fő belemeket akartam itt kiemelni, amelyeket részletesebben megvizsgáltunk. Köszönöm szépen még egyszer Kincs úrnak az együttműködést. Köszönöm szépen esetben hárman kértek szót. Ragaszkodom hozzá, hogy maximum két percben szóljanak hozzá, mert aztán a bizottságért szól. Tessék! Kedves résztvevők, hölgyeim és uraim! Köszönetet szeretnék mondani Kéns úrnak és a raportőr asszonynak. Nagyon jó ez a jelentés. Mivel én nagy rajongója vagyok a minőségi bornak, ezért nagyon fontosnak tartom ezt a szektort, nem csak üzleti szempontból, hanem azért is, mert az európai mezőgazdaságnak az imidzsét nagyban javítja, és Európát a minőség elképzelésével köti össze. A Times-ban olvastam egy cikket, mi szerint az európai szőlősöket felvásárolják a kínai gazdag üzletemberek. És ezért aztán nagyon sok francia gazda nem akar már beruházni ebbe a területbe. Úgy tűnik, hogy a kínaiak is egyre szívesebben isznak bort, és a kínai export, Kínába irányuló export egyre nő. De Ugyanakkor nagyon sokakat aggaszt a bor egyre romló minősége. Itt a francia borról beszélek, például a francia bornál már nem kell az ilyen címkét viselő bornak, hogy legyen francia tulajdonosa. Ez most már egy jellemző trend. Ezt az eszközt azért hozták létre, hogy a borszektor támogassa, de párhuzamos más eszközökkel is. Ennek az eszköznek az lenne a célja, hogy visszafordítsa azt a trendet, amit az előbb említettem. A kérdés az, hogy sikerül neki. A számvevőszék ugyanis nem talált semmi okat annak, hogy miért létezzen ez az eszköz. Félbeszakítja az elnök. Köszönöm, elnök asszony. Az ilyen típusú uniós támogatások esetében Nos, például Spanyolország esetében is a válságnak köszönhetően, vagy a válság miatt inkább jelentős bor, csökkenés állt be a borfogyasztásban. Ezt ne hagyjuk azért figyelmen kívül. Ami a promóciós, illetve a beruházási támogatásokat illeti, a jelentős fogyasztás csökkenés miatt A déleurópai piacok megtartása volt a cél, Észak-Európa jellemzően inkább borfogyasztó, ezért volt szükség az ilyen típusú támogatásokra. Ugyanakkor a számvevőszék és az eh, előadónk is olyan országból származnak, ahol kis szövetkezeteknek kellett összefogniuk, hogy egy nagy szövetkezet formájában tudjanak piacra jutni. Spanyolország esetében teljesen más a helyzet. Globális fel, kihívás ez, globális piacon kell versenyképesnek lenni, ehhez néha nagy cégre is szükség van. Ezt támogatnia kell Európának, nem szabad magára hagyni a borágazatot, amikor szükségük van ránk. Ugyanúgy, mint rá, nekünk rájuk. Elnézést, elnézést, átadom a következő hozzászólónak. En las anteriores eh, momentos sería bueno. Elnök asszony, korábban többen olyan sokat beszéltek, hogy eh, az előadónk is nagyon hosszan beszélt. Én is majd számolom, hogy önök mennyit szólnak hozzá. Köszönöm szépen. Nekem elég lesz két perc. 15 évvel ezelőtt a norvégoknak megtanította az ember, hogy a jobb körökbe tartozók bort isznak. Ott adtuk eh, el azt nagyon drágán azt az európai bort, amit otthon én még egyszernek se használtam volna. Most pedig bebizonyosodik az a félelmem, hogy egy olyan szektorba ruházunk be, ahol nem tudjuk, hogy mi történik vele. Ez egy cikk. A Pesgőt például, a Pesgő régió például már nem is tud annyi bort előállítani, amennyire szükségük lenne. Úgyhogy nem is értem már, hogy mit támogatunk pontosan ezen a terméken. Hogyha arról van szó, hogy olyan okokat találjunk, hogy miért támogatjuk ezt a terméket szövetkezetekben, akkor jó, ha szükség van erre, tegyük meg, de másrésztről azért támogassuk azokat, akik nagy üzemekben termelik ezt a bort, ez már lejárt, ennek ez már idejét múlta, és nem engedheti magának az Európai Unió. Köszönöm. Most pedig a főigazgató helyettese szó. Uh, uh, Köszönöm, elnök asszony. Trabajova asszonynak és a szemvőszék képviselőnek is köszönöm a bevezetőt. Az Európai Bizottság nevében vagyok ma itt, és rögtön az elején annyit szeretnék elmondani, hogy örülünk annak, hogy mind a szemvőszék jelentése, Drabajova asszony jelentése is határozottan utal arra, hogy a borágazat reformja nagyon sikeresen lefolyt, a jelentős túlkínálat helyzetéből kiindulva az európai piac stabil, rengeteg pénzporunk meg a kényszerlepállás például, például nincsen már szükség. A régi típusú hagyományos piaci intézkedésekre már nincs szükség. A nemzeti támogatási programokat vizsgálta a szemvőszék, de nem lehet a két dolgot külön választani. A programok meghosszabbításáról döntött önökkel együtt az Európai Bizottság és a Tanács. 2014 és 2018 között tovább futnak tehát ezek a programok. Meggyőződésünk, hogy megvan a helyük, céljuk és a hasznuk ezeknek a programoknak. Hiszen a világpiacon tényleg késhegyig menő csata folyik az utolsó fogyasztóért is, Ebben kell segítenünk az európai bortermelőket. Ezért vannak eh, ezek a szubvencionált eh, intézkedések, nem csak a promócióra, de marketingre, hanem eh, innovációra, más beruházásokra is rendelkezésre támogatás, ne ragadjunk ki csak egy területet a szemvőszék jelentését természetesen üdvözlök. De röviden, ha még van annyi időm, elmondanám, hogy mit tettünk mi. Szerintem ez is fontos. Öt pontról van szó, de nagyon gyors leszek. Anna. Um, the, um, the implementing regulation uh, which, uh, which is in place uh, uh, for, the, for the... A folyamatban, illetve a 2008 per 555-ös rendelet uh, módosításra került, ez szabályozza ezt például tisztáztuk azt, hogy esetleges átfedés lehet a, a kap első pillérjén belüli tagállami támogatások, illetve a regionális fejlesztési, illetve a vidékfejlesztési alap vonatkozó pillérek között nem lehet átfedés most már a végrehajtási szabályokban sokkal világosabban tisztáztuk, hogy nem lehet ilyen átfedés, ezt nyugodtan és teljes meggyőződéssel állíthatom. Ezen kívül az általány támogatásokra vonatkozó szabályokon is változtatunk, illetve a kiválasztási kritériumokat, főként annak érdekében, hogy a, a promóciós támogatások elsősorban az a KKV-khoz jussanak el. A nemzeti programok mindegyikében prioritásként jelennek meg a kis és középvállalkozások. Mi megpróbáljuk a tagállamokat arra kényszeríteni minden eszközzel, hogy a kis bortermelőkre koncentráljanak. Meg kell, hogy mondjam, hogy a rendelet átdolgozásával még nem zárult le a folyamat. 2015 során újra megvizsgáljuk majd ezt a kérdést. Azt vizsgálva természetesen, hogy pontosan milyen hatása járnak ezek a támogatások. Következő megjegyzésem. A számövőszék megjegyzése 2009 és 2013 közötti programra vonatkoznak elsősorban. Most azonban egy teljesen új programmal van már dolgunk, amikor a tagállamokkal tárgyalunk ezekről, akkor azt formálisan nem kell elfogadnia az Európai Bizottságnak, de mégis megpróbáljuk formálni ezeket, hiszen közvetetten van kihatásunk erre, és azt hiszem, hogy elmondhatom, hogy ez, ez folyik, er, ez, ez, ez most is történik. rendszeresen vizsgáljuk a tagállamok ilyen irányú programjainak mienségét. Irányítatásokat is kértünk el vonatkozóan, konkrét iránymutatásokat, amelyek tovább tisztázzák a program elemeit, például, hogy milyen elemek, milyen konkrét beruházások támogathatók uniós pénzekből, és hogy hogyan tudjuk elkülöníteni a vidékfejlesztési programokat és az agrártámogatási programokat. Tényleg végezetül, utolsó megjegyzésem, hasznosan költjük -e el a pénzt. Arra mégiscsak ez a legfontosabb, nem csak ezen program esetében, hanem általában akkor, amikor az adófizetők pénzével sefárkodunk. Nos, a megreformált közös agrárpolitika részeként a horizontális rendelet 2013 eh, per 1306-os rendelet 110-es cikke alapján az Európai Bizottság eh, eh, lehetősége van az arra, hogy pontosan mérje a költekezés, a támogatások hatását. Ez nem csak erre a területre, hanem általában az egész agráriumra vonatkozik. Ennek keretében konkrétan megvizsgáljuk majd ezt az előttünk fekvő programot is annak érdekében, hogy elgondolkozzunk a jövőjén azon, hogy hogyan lehet javítani. Ezek persze hosszú távú perspektívák inkább, de ezt csak azért mondom, hogy az Európai Bizottság nem légüres térben végzi a munkáját. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Háromnegyed egyik még van idő, mert a szolgálat rendelkezésünkre áll, úgyhogy Ajala Szenderasznak megadom a szót. Děkuji moc krát. Eh, odpověď komise mi dala víc. Köszönöm szépen, elnök asszony. A bizottság tulajdonképpen a válaszában most csak növelte a kérdéseim számát. Most igaziból még több kérdésem van. Nem érzem úgy, hogy válaszokat kaptam volna. Több alkalommal is kritizálták már ezt a helyzetet, a bizottság nem tudja pénzügyileg menedzselni ezeket a projekteket és a végrehajtást. Több kérdésem is van a bizottsághoz. Egy. Miért van szüksége a bor szektornak extra finanszírozásra más agrárágazatokhoz képest? Második kérdés hogy akarják ezeket a pénzügyi eszközöket átalakítani, hogy garantálják, hogy valóban elvégzik ezek az eszközök a feladatukat. A harmadik kérdés, amire nem válaszoltak, hogyan akarják megelőzni a kettős finanszírozást? Miért növelte az Európai Bizottság a promóciókra jutó finanszírozást a következő ciklusban, annak ellenére, hogy sehol semmilyen dokumentáció nem mutatja, hogy erre szükség van. Következő kérdés. A tagállamok mit akarnak csinálni a tájékoztatás, a program végrehajtása során, hogy ne történjen meg az, hogy valaki VIP jegyeket vesz teniszmeccsekre Európai Uniós pénzekből? És még egy kérdés, hogyan lehetséges az, hogy a tagállamok szabályai folyamatosan változnak? És kincstúrnak még két kérdés, szeretnék választ is kapni. Mit gondol, az ön véleménye szerint ez az eszköz nem felesleges, használhatatlan? Nem lehetséges egy reformot végrehajtani, hogy valami jobban működővé alakítsuk ezt tehát És az utolsó kérdés pedig, hogy lesz-e még egy részletes audit a jövőben, vagy sem? Köszönöm, következő hozzászóló. Köszönöm szépen, hogy miért támogatjuk, mert ezt írják elő a jogszabályok. Ez az a válasz, amit adni tudok. Mint ahogy már mondtam, 2013. decemberében ö, megerősítettek és kiterjesztették a programot, ezért vagyok itt, hogy megvédjem. Nem az én elképzelésem, hanem a jogalkotói. Másodszorban a programokat nem a bizottság, hanem a tagállam hajtja végre. és ez alapján dolgozunk. A kettős finanszírozás szerintem erre már válaszoltam. A támogatásra, hogy mennyi pénz elérhet, ez nem a mi döntésünk, a borítékokat a tagállamok döntik el. Ez a szabály. VIP jegyek, már nem járnak VIP jegyek, nem térítjük vissza ezek árát, most már flat rate alapon megy a kifizetés, egy összegű kifizetésben, és azt hiszem, hogyha jól emlékszem, maximum 4%-át térítjük. Tehát a 2014 ben már nem élhetnek ilyen lehetőség. Igen. Köszönöm szépen először, és köszönöm az elismerő szavakat. Az előadó kérdésére válaszolva, és mások kérdésére alapvetően nem akadályozok a támogatásokat. De mi feltesszük az a kérdés, hogy már létezik a vidékfejlesztés. Ez a párhuzamosan miért létezen külön támogatás? Hogyha külön a bor szektorról van szó, akkor gyakran felmerül a versenyképesség. Aztán, ha a vidékfejlesztésre koncentrálunk, ott is a versenyképesség merül fel. Hogyha megnézik a jelentésünk első elemét, hogy a vidékfejlesztés területén mik a célkitűzéseink. Szó szerint ott is ez szerepel. Tehát ez hozta létre ezt a problémát, ezt a megosztottságot, de a jelentésben rámutatunk arra, hogy két tagállamnak, Olaszországnak és Spanyolországnak nagyon nagy problémákat okozott ez a regionál, a régiók struktúrája miatt. Spanyolország egy bizarr példa, saját csapdájukba estek. mert a költségvetés nagyon kis részét tudták elkölteni. Alapvetően nagyon sok haté, olyan példát találtunk, hogy miért nem hatékony a rendszer. A saját hátunkon hordozzuk a gyenge láncáket, és így tovább is. Évről évre lehet kérni ilyen támogatást automatikus támogatásokat is nyújtunk, és tudjuk, hogy a működtetési költségeiket is fedezik ezekből a pénzekből. Tehát véleményem szerint, hogyha a bizottság Labajóva asszonynak az ajánlásait követi, szerintem ezek kitűnők, akkor ezeket az alapokat úgy kell folyósítani, hogy a támogatás és a beruházásra elérhető pénzek megduplázódtak, tehát a kockázatok is egyre nagyobbak. A háromból kettő legnagyobb tagállamban az összes projekt, aki megpályázta ezt a támogatást, azt jóvá hagytuk. Hát ez így nem volt túl hatékony kiválasztás. A második kérdés a follow-up kérdése. Igen, 2016-17-ben visszatérünk rá, és beszámolunk arról, hogy mit értünk el. Köszönöm. Igen, Ayala Zenda. Ayala Zenda asszony. Gracias, presidenta, por esta posibilidad. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a lehetőséget, hogy még egyszer szót kapok. Több kérdéssel is dolgunk van itt egyszerre. Általában a bor és szesz ágazat problémáját érintjük. Először is szeretnék köszöntet mondani én is az Európai Bizottságnak. Itt nem volt egy transfer az első és a második pillér között. Ez egy nagyon fontos terület az agrárium számára, mert eh, itt jelentősen csökkentették az elérhető forrásokat. Ami a konkrét támogatásokat illeti, ez Európa egyik alapvető agrárterméke, amiről beszélünk, amely a világpiacon a verseny ellenére nagyon sikeres. az úgy, mint a német autó is jobb, mint a kínai autó, ugyanúgy az európai bor is jobb, mint a kínai bor. Mégis segítenünk kell az ágazatot. hogyha az Airbus marketingét segítjük, akkor miért ne segítenénk az európai borászokat? Meg kell néznünk a listát. Az nem arról van szó, hogy a kínaiak nem akarnak versenyezni, ugyanúgy a borpiacon, mint az autók piacán, vagy a repülőgépek piacán. Ne, itt nem lehet hozzáni ez a kérdéshez. Még egyszer mondom, ez roppant fontos terület az európai gazdák számára. a, a saptalizáció, tehát a, a, a cukrozás sokkal problémásabb kérdés ez ügyben. Dél-Európában nem kell cukrot tenni a, a bor, borhoz, Észak-Európában pedig igen. Ez szerintem jóval égetőbb kérdés. Egyes déli tagállamok számára ez roppant fontos termék, éppen ezért nagyon remélem, hogy a jövőben is támogatjuk majd az európai borokat. Hiszen ez végre egy olyan európai termék, ami a nemzetközi piacon is versenyképes lehet. Egy kicsit segítsünk neki. Az amerikaiak, a latin amerikaiak is versenyeznek velünk. Thank you very much, but I need to... Köszönöm a tolmácsoknak a rugalmasságot. To go on for another five minutes uh, on, in English with our debate because at least Mr. Kingston was attacked.